Good afternoon, dear colleagues. We will start our interparliamentary committee meeting on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence Against... Üdvözlök mindenkit a 2017-es ülésünkön, amelynek a témája az isztambuli egyezmény és a meghallgatás címe a nők, ellenő, nők elleni erőszak elleni harc nemzeti és EU szinten. Most pedig litvánul folytatnám. Kedves hölgyeim és uraim, szeretném bejelenteni, hogy üdvözölhetjük közöttünk 15 tagállam parlamenti képviselőit, illetve norvég parlamenti képviselőket is, valamint az Európa Tanács képviselői is velünk vannak. Rendkívül nagy örömömre szolgál, örömünkre szolgál, hogy ezt még cserélhetünk önökkel ebben a témában, vagyis a nők elleni erőszak témájában. Ez egy rendkívül fontos téma számunkra. Már el is kezdtük az isztambuli egyezményhez való csatlakozás folyamatát. Az Európai Unió már alá is írta ezt az egyezményt, de még döntést kell hoznia a ratifikációval kapcsolatban. Az Európai Parlament véleménye szerint ehhez az egyezményhez való csatlakozás rendkívül fontos lépést jelent, ugyanis így erősebbé tudjuk tenni a nők megvédéseért tett lépéseinket. Éppen ezért több meghallgatást is szerveztünk, szervezünk. Szeptemberben például ülést szerveztünk, melynek témája az ebben a az ezen a területen elért előrelépések voltak, most pedig a tagállami parlamenteknek, a nemzeti parlamenteknek a véleményét szeretnénk hallani. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy minden egyes nyelven elérhető, minden egyes hivatalos nyelven elérhető ö, tolmácsolás, kivéve Dán és Ír nyelvet. Az ülésünk webe, az ülésünket weben közvetítik, Szeretnék megkérni mindenkit, hogy röviden, tömören szólaljon fel. Hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor kérem, hogy a felszólalók először töltsék ki a felszólalási lapot, és ezt adják át a teremszolgáknak. Meg is kezdjük mindjárt az eszmecserénket. Az első napi rendi pontunk pedig az isztambuli egyezmény ratifikációja és monitorozása. Az első felszólalónk pedig Langback asszony, majd pedig Blandin Molár asszony, mindketten a nemek közötti egyenlőségért foglalkozó intézet képviselői. Az önöké a szó, mindketten 7 percben szólalhatnak fel. Nagyon köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy számunkra ez rendkívül fontos alkalom, ugyanis nem csak találkozhatunk az európai parlamenti képviselőkkel, hanem a tagállami képviselőkkel is találkozhatunk. 2013-ra gondoltam vissza, akkor, két és fél évesen az intézetünk kiadta az első ajánlásait abban a témában, hogy mit is lehet tenni a nők elleni harcban. Na de akkor még nem volt igazán adatunk, mm, de lehet, hogy azért azért volt üres ez az ajánlás, mert nemi egyenlőségi kérdés, kérdése is a nők elleni erőszak. Lehet, hogy azért van nők elleni erőszak, mert a férfiak hatalma nagyobb, mint a nőké. Tehát a nemek közötti különbségekből fakad a nők elleni erőszak. Amikor elkészítettük az ajánlásaink második verzióját, akkor már voltak adataink, ezeket különböző felmérésekből kaptuk, és próbáltuk összehasonlítani, megnézni, hogy mit is jelent idén a nők elleni erőszak. Ebben az évben amikor azt elemeztük, hogy hogyan segíthetjük az Európai Uniót abban, hogy mérési eszközöket dolgozzon ki, és mérje az isztambuli egyezmény tiszteletben tartását, valamint nagyon konkrét erőszak formákat, amelyek véleményünk, amelyeket véleményünk szerint fontos mérni. Ezt javasoltuk, viszont jelenleg még mindig nehéz az előrelépéseket monitorozni. Ezért emlékeztetnék mindenkit arra, hogy politikai akaratra, elköteleződésre van szükség. Hogyha van felmérés, akkor akkor azt láthatjuk, hogy többen jelentkeztek erre, mint régebben, ugyanis ez egy mindenkit érintő téma. A kollégám Blandin el is fogja mondani, hogy mit is javaslunk, mit kellene mérni, mit kellene analizálni, és hogyan. Nagyon köszönöm, Virginia. Jó napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy eddig jó napjuk volt. Én úgy kezdtem, ahogy szoktam, vagyis a hírek olvasásával kezdtem a napot. Hogyha önök is a hírekkel kezdik a napjukat, ez egyszerre jó és rossz ötlet is. Borzasztó ötlet, ugyanis a hírekben borzasztó dolgokat olvashatunk arról, hogy nőket, fiatal lányokat hogyan, hogyan zaklatnak, hogyan ölnek meg. Véleményem szerint fontos megnézni, hogy a nők, illetve a férfiak milyen hátrányokon mennek keresztül, valamint az is rendkívül fontos, hogy megnézzük, hogy az egyenlőtlenségek hogyan is alakulnak. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy megfelelő szakpolitikákat dolgozhassunk ki, és azokat utána monitorozni is tudjuk. Tehát a nemek közötti különbségnek a mérésére alakítottuk ki a nemek közötti egyenlőségi indexet, mutatót. Ahogyan Virginia mondta, valóban szükség van egy ilyen eszközre, viszont amikor ezt a mutatót először kidolgoztuk, akkor ezt még nem használták, nem volt elég adatunk. Azt javasoljuk, hogy ne csak a nők elleni erőszakot mérjük, hanem a nemek, külön, nemek közötti különbözőségeket is. Mindennek három rétege van, ezeket láthatják a dián. Először is szükségünk van adatokra a nők elleni erőszak témájában valamint meg kell néznünk, hogy milyen nők elleni erőszak típusokban vannak adataink. Ezeket az adatokat majd együtt mérjük. Így tudjuk a nagyon komplex valóságokat e, egy közös mutató alá hozni, és így tudjuk felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és azokat monitorozni mind időben, mind térben. Viszont nem szabad ezen a ezen a, ezen a lépésnél megállnunk, hanem tovább kell haladnunk, úgyhogy jön a mérésnek a második rétege, amikor is behozunk plusz mutatókat. Az isztambuli egyezmény által leírt erőszak típusokat vizsgálunk, olyan típusokat, amelyeket jelenleg még nem igazán ö, mérünk, például a, mm, a női nemi szervek csonkítása. Ezek olyan típusok, amelyek esetében a kriminalizáció még nem széles körül. Aztán pedig bejön a harmadik réteg. Ez a réteg segít megérteni minket, segít megérteni azt, hogy milyen körülmények között megy végbe a nők elleni erőszak, valamint, hogy az milyen mértékű. Ez a réteg, ez a harmadik vetület szintén az isztambuli egyezményre alapul, azokra a kötelezettségekre, amelyeket az egyezményhez csatlakozó országok vállalnak. Például azt látjuk e hogy a mm, szexuális zaklatás, illetve a zaklatás elleni fellépés erősebb vagy sem, ezeket az elemeket is vizsgálnunk kell. Jelenleg még nincs meg minden kérdésre a válaszunk. Ez erre a erre a rétegre gondolván administratív adatokra van szükségünk. Hogyha megnézzük, hogy a mérésnek milyen különböző elemei vannak, akkor láthatjuk, hogy az a célunk, hogy fel tudjuk mérni egy adott országban az erőszak, a nők elleni erőszak mértékét. Három célunk van Először is szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire elterjedt a fizikai, illetve a szexuális erőszak, valamint a, a nők ellen elkövetett gyilkosságok. Nem minden országban vannak ilyen adatok, nem minden országból kapunk ilyen adatokat. A második célunk, hogy felmérjük az erőszaknak a súlyosságát, azt, hogy milyen súlyos erőszaknak vannak kitéve a nők. Harmadik réteg, harmadik cél, szeretnénk megnézni azt, hogy a nők beszélnek-e az elszenvedett erőszakról, vagy sem. Hogy kapnak-e megfelelő támogatást, vagy sem. Kapnak-e támogatást, védettséget a, külön, a további erőszak ellen. Ezt a három dolgot mérjük tehát, és mind a 28 tagállam esetében az alapvető jogi, az um, emberi alapjogi ügynökségtől kaptunk adatokat, és uh, így látható, hogy az egyes országokban uh, hogyan is áll a nők elleni erőszak. Ezek a mutatók segítenek abban, hogy megértsük a nők helyzetét. Egytől százig terjed a skála, Minél nagyobb a mutató, annál súlyosabb a nők elleni erőszak, vagyis annál súlyosabb, annál kevésbé beszélnek róla, és annál gyakoribb. Ezen méréssel reméljük, hogy tudunk segíteni a tagállamoknak abban, hogy mérjék a nők elleni erőszak mértékét, és azt, hogy hogyan lehetne ez ellen harcolni. Zárásképpen pár adatot szeretnék önökkel megosztani, amelyek az elemzésünk nyomán láttak napvilágot. Először is a nők ellen elkövetett gyilkosságra vonatkozó adatok csak az EU tagállamok felében érhetők el, és ezen kevés országból érkező adat alapján már látható, hogy minden nap egy nő áldozatul esik a jelenlegi vagy a volt partnere átrelkölt egy gyilkosságnak a fizikai, illetve a szexuális erőszak esetében az áldozatok 70%-ánál az erőszaknak valamilyen egészségügyi következménye is van, ez pedig az egész társadalomra kihat minden második minden második EU-s áldozat, nő nem beszél a tapasztalatáról, vagyis nem mondja el sem barátjának, sem, barát, sem a barátainak, sem a családjának, sem a rendőrségnek azt, hogy milyen, erőszak milyen erőszaknak esett áldozatul. Azt gondolom a híreket olvasván, hogy ezt az arány, ez az arány talán most már változik, és a csend helyét átveszi az áldozatok, a, a tanúk vallomása. A nők erőszakot élnek meg, és ezt a csend is jellemzi, vagyis nem beszélnek az általuk elszemedett erőszakról. Remélem, hogy ezt meg tudjuk változtatni. Köszönöm. Virginia Lambert and to Ms. Köszönöm szépen Virginia Langbaknak és Blandi Malárnak az előadásokat. Most pedig megadom a szót Simona Lanzoni asszonynak, aki a nők elleni erőszak eh, és eh, családon belüli erőszak eh, különbizottságának az elnöke az olasz az Európa Tanács képviseletében. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni, hiszen először beszélhetek olaszul, úgyhogy van tolmácsolás, ennek nagyon örülök. Ahogyan tudják, az isztambuli egyezmény nyomon követéséért felelünk, és ez egy állam intézményeinek feladata, és mi pedig a Grevio nevében az Európa Tanács intézménye, ez. Eh, pár beszédben vagyunk a tagállamokkal, hogy milyen lépéseket kell tenni, akár jogállami, akár eh, törvényhozási lépéseket, hogy betartsák az isztambuli egyezményt. 2016 márciusában mutattuk be azt a kérdőívet, amelyet a Grevio csoport készített elő. Ez kitér az egyezmény minden cikkére, és ezt a kérdőívet eh, Monakóban, Ausztriában, Dániában, Albániában öm, már terjesztik, és jelenleg, illetve végrehajtjuk, és Törökországban és Montenegróban jelenleg zajlik az átvilágítás, hiszen átvilágítást végzünk, Svédországban, Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban. Finland, Finnországban, és más országokban pedig tervezzük az átvilágítás végrehajtását. Huszon heten ratifikáltak az isztambuli egyezményt, Ilyen módon elértük ugye a bűvös 25-ös számot, és lehetőségünk lesz arra, hogy a Grevióban dolgozó szakértőket 10-ről 15 tagra bővítsük, a szakértők számát növeljük, és így még több munkát végezhetünk, még több ratifikáló országot világíthatunk majd át. Milyen legfontosabb felismerésekre jutottunk a monitorozás vagy átvilágítás során. Mindezt ebben a két jelentésben, melyet Monokóról és Ausztriáról készítettünk, találhatják meg, ez egyébként nem csak nyomtatott, hanem online formában is elérhető honlapunkon, is utána pedig Dániáról és Hollandiáról készül ez a jelentés. Négy hónapot vett igénybe az átvilágítás. arról van szó, az a lényeg, hogy figyelmünket nagyon sok részkérdésre irányítsuk, amelyek megjelennek ebben a kérdőívben is. A kérdések egyik része természetesen az adatokra, az adminisztratív adatokra koncentrálódik, hiszen az adatok alapján igenis jól olvasható az országban uralkodó helyzet. Az igazságszolgáltatás statisztikai adatai, a rendészeti szervek, az egészségügyi szervek, hatóságok adatait um, összegyűjtjük, és betekintünk ezzel, ezen adatok elemzésével a mindenkori ország helyzetébe, az egyezmény végrehajtásában és ez alapján szakpolitikai döntéseket lehet hozni, amelyeket konkrét adatokra lehet alapozni. Hiszen um, a prevalenciára, prevalenciára vonatkozó adatok azok becslések, ugyanakkor mi pedig ezen adatok alapján konkrét adatalapú uh, döntésekre teszünk lehetőséget, uh, és um, ezek alapján lehet a tagállamban a országban a döntéseket is meghozni. A due diligence, a megfelelő óvatosság elvét is eh, fontosnak tartjuk. Tudjuk ugyanis, hogy az intézmények emberekből épülnek, emberek dolgoznak, és hogyha nem ö, jön létre a gender understanding, a társadalmi nem irányú érzékenyítés, akkor bizony gyakran a, a figyelem vak holt terébe kerülnek a nők elleni erőszakos cselekmények, nem ismerik föl a döntéshozók, hogy ilyen cselekményről van szó. Azt mondhatjuk, hogy igazi kulturális változásra, hogy nem ugyan forradalomra van szükség ahhoz, hogy minden közigazgatási és hatósági szinten érzékenyítsük a döntéshozókat, illetve az eljáró személyeket ezen cselekménytípusok irányában. Nagyon nehéz persze egy olyan országot találni, amely teljes egészében minden egyes előírást átvett volna, beültetett volna a saját jogrendjébe. Ez tehát a mi szervünknek, a grevízónak a feladata, hogy itt segítse a ali aláíró országokat, hiszen nem csak az igazgata, igazságügyi eljárásokban, és a közigazgatási eljárásokban, hanem a, kell érvényesíteni az isztambuli egyezménybe foglaltokat, hanem a PTK-ban és a BTK-t is át kell alakítani. A családon belüli erőszak kérdésében sok a teendő sok tagállamban, és sok országban az egyes cselekményekről nem ismerik el, nem ismerik fel, hogy ezek mondjuk családon belüli erőszaknak tekinthetőek. Ugyanakkor probléma lehet az is, hogy az isztambuli egyezményt családon, el, családok elleniként állítják be egy-két tagállamban. Erről egyáltalán szó sincs, de a családok egysége nagyon fontos. Ugyanakkor, hogyha valaki a családon belül erőszakot követel, akkor aláaknázza a család egységét, megbontja a család egységét. Éppen ezért minnyáján azon dolgozunk, hogy a lánygyermekek terhére elkövetett erőszakot felszámoljuk, érzékenyítsük az döntéshozókat ezen esemény és cselekmény iránt, hiszen gyakran a um, lánygyermekek, vagy akár a fiúgyermekek um, terhére elő, elkövetett erőszakra nem figyelnek fel. Ráadásul a migráció újabb um, szemponttal nehezíti, gazdagítja ezt a problémát. Például a kényszerházasság, vagy a nemi szervek megcsonkítása, mind olyan más kultúrkörből származó hagyomány, amely a migráció jelenségével megjelenik az Európai Unió területén, illetve az Európa Tanács tagállamainak területén. Nem csoda egyébként, hogy egy-két tagállam fenntartásokkal él ezen a területen, hiszen ha egy jog szerint jogsértésért valakit, akkor az államnak kell esetleg kárpótlást eszközölni, és bizony ez ügyben az államok nagyon visszafogottak. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm. Uh, Miss Simona Lanzoni, and now I would like to invite Miss, uh, to invite Miss Eva Pastrana, head of European Program on Human Rights Education for Legal Professionals Unit of the Council of Europe. Please, you have seven minutes. Thank you very much. Uh, thanks to the organizers for this. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Felelőse vagyok az Európa Tanács programjának jogászok számára, jogi szakma képviselői számára, emberi jogi oktatási programról van szó, HELP a rövidítése. Ez gyakorlatilag egy online tanfolyam, nők elleni erőszak, családon belüli erőszak elleni küzdelem céljait szolgálja ez az európai program. És az EU és az Európa Tanács együttműködéséről szeretnék ennek kapcsán most beszélni. Miért van erre szükség, és mit jelent a HELP program? Ugye bírók, ügyészek, ügyvédek számára készült ez a program, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják a mindennapi munkáik során az emberi jogi standardokat megfelelően alkalmazni, elsősorban az oktatás segítségével. Két elemre helyeztük a hangsúlyt. Az egyik, az első az, hogy hogyan lehet a e, bírák, ügyvédi kamarák, 47 e, Európa tanácsi országbeli e, intézmények között hálózatot építeni, és emellett Európa tanács, az Európa Tanács tagjain kívül más szervezetekkel is együttműködünk. Ez egy ingyenes online tanfolyam, amit kínál a platformunk több mint 22 ezer felhasználója van már és láthatják, hogy az online képzés iránti érdeklődés mennyire megnőtt Európában. Most már négyszer annyian érdeklődtek, mint három évvel ezelőtt. Mit keresnek ezek az emberek a HELP tanfolyamainkat? Keresik jogi szakmák képviselői mellett képviselők, de más ezen a területen dolgozó szervezetek munkatársai számára is hasznos ez a képzés mit, mi, miket, mit tanítunk, vagy miről kapnak információt. A nőkkel szembeni bántalmazás, menekültügyi kérdések, emberi jogok kérdések, emberkereskedelem, ez egy érdekes tanfolyam, egy hónappal ezelőtt indítottuk. A gyermekjogok, ez a tanfolyam pont tegnap indult, a gyermekek nemzetközi napján. És amivel ma foglalkozunk itt a családon belül és egyáltalán nők elleni erőszak. Ez egy olyan tanfolyam, amelyet ma indítunk el, és a következő napokban fog fogjuk erről a nyilvánosságot is tájékoztatni. Ez egy közös kedve, kezdeményezés Európa Tanács különböző szervei eh, részéről, különböző osztályok, eh, és eh, ezek egyike a HELP, amelyet, amelyet én képviselek nem csak emberi jogsértésről van szó a nők elleni erőszak kapcsán, hanem minden a nőket sújtó, súlyos megkülönböztetés ellen küzdünk, bármilyen formát is öltsen az, szexuális visszaklatás, gazdasági nyomásgyakorlás, stalking, házasság többek között. Az első eleme komponensenek a programnak, hogy megértsük ezt a jelenséget, a nők elleni erőszakot. A másik az európai és a jogi és, a, és az európai jogi keretek ismertetése, ide tartozik az isztambuli egyezmény. A harmadik modul arról szól, hogy hogyan lehet biztosítani ezen nők számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A negyedik a büntető igazságszolgáltatás válasza a bírósági szakasz előtti nyomozati szakaszban, majd a bírósági szakaszban a tisztességes ítélet megszületéséig. És végül alternatív rendezési mechanizmusok. Ezekről a tanfolyamokról online találnak információt, Brigitte O'Lavlin, aki a monitorozó mechanizmus titkára, az Európa Tanács Isztambuli Egyezménnyel foglalkozó munkatársa. Amikor az Európa Tanács kifejlesztette ezeket az emberi jogi tanfolyamokat, akkor a jogi keretekről való ismeret közlésen túlmenően szeret szerettünk volna a tudatformáláshoz, érzékenyítéshez is hozzájárulni. Ezért valós történeteket és különböző európai eseteket ismertettünk. A Strasburgi Emberjogi Bíróság, illetve az Európai, a Luxemburgi Bíróság döntés gyakorlatából. Az Európai Unió és az Európa Tanács szempontjait figyelembe vesszük. Interaktívek a tanfolyamok, elmondjuk, hogy mennyire elterjedt Európában a nők elleni erőszak, és mennyire károsak a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiák. Itt az elnök mondja el éppen a véleményét, és vannak olyan videók szakértők részvételével, akik megalkották ezt. Egy, egy olasz bíró, egy német ügyész, van egy bulgár bíró is a készítők között, aki Strasburgi Bíróságon dolgozik. Így néz ki egy modul, a 26 modul közül. Eznek a segítségével jobban megértik a e, tanfolyam részvevői, hogy miben is áll a nők elleni erőszak, vagy a családon belüli erőszak. Az Európa Tanácson belül Ugye az Európa Tanácsnak 47 tagja vagy, ez 830 millió embert jelent, és ahhoz, hogy hatékonyabbak e, legyünk a munkánkban, regionális megközelítést is e, alkalmazunk, mint például a Nyugat-Balkánon, Oroszországban, Törökországban, és e, EU finanszírozási támogatást is kapunk az EU tagállamok számára nyújtott tanfolyamainkhoz. Végezetül előadásom végén szeretném még egyszer megerősíteni, hogy a HELP eh, tanfolyamok iránt egyre nagyobb az igény, a kereslet, és kérem önöket is, hogy támogassák eh, ezeket a kurzusokat az ön eh, intézményeiben, a parlamentekben, az ügyvédi kamerákban, az iskolákban, és segítsenek nekünk abban, hogy az Európai Bizottságot ott a felé rábírjuk arra, hogy növelje az ilyen programok finanszírozását. Van például egy másik program, a radikalizálódás megakadályozását célző program, és biztosíthatom önöket, hogy egyetlen egy nemzetközi intézmény sem képes egyedül elvégezni ezt a munkát. Egyre több a kihívás nő, több erősödik az idegengyűlölet, a társadalmi igazságtalanság. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyben együtt kell működnünk, mert csak így lehetünk hatékonyak tisztában kell lennünk azzal is, hogy az Európa Tanács forrásai korlátozottak. A költségvetésünk mindössze az EU költségvetésének 0,3%-a, sokszor a képviselők ezzel nincsenek tisztában. Köszönöm előre is a támogatásukat, amelyeket ennek a tanfolyamnak nyújtanak, illetve, hogy együtt működve velünk az Európai Bizottság segítségét is kérjük. Köszönöm szépen, Pasztalán asszony. Következő előadónk Joanna Piotrowska asszony, a Lengyelországi Feminotéka Alapítvány elnöke. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást is. Rövid, azonnal rá is térek a dolog lényegére. Lengyelül beszélek. Gondolom hallották, hogy Lengyelországban mostanában elég nehéz időket élünk. Miről is szeretnék szólni ebben a rövid előadásban? Először is szeretném az isztambuli egyezmény Lengyelországi ratifikálásának a folyamatát röviden ismertetni. Voltak viták, a nőszervezeteknek valóban küzdeniük kellett, így az én alapítványomnak is. Megpróbált tudtunk eh, elmondani azt, eh, hogy az isztambuli egyezmény segíthet a veszélyeknek kitett eh, nőknek, és segített abban, hogy megakadályozzák az erőszakot. Az isztambuli egyezmény ratifikációja után most az egyezménynek a teljesítése történik. 2015-ben Bronislav Komorowski akkori lengyel elnök írta alá az isztambuli egyezmény, törvényt, és 2016. augusztus 1 -e óta van hatályban. Itt látják a képet, amikor az aláírás történik, tehát Komoroszki elnökök is voltak fenntartásai, de azért aláírta az egyezményt. Az egyezmény ellenfelei azt mondták, hogy szükségtelen, sőt veszélyes az egyezmény, sérti a lengyel szokásokat, hagyományokat, vallást, és a veszélyekkel együtt jár az is, hogy az egyezmény éppen, hogy növelni fogja a nők elleni erőszakot, és egyfajta ideológiai átalakítást kényszerít rá a társadalomra az egyezmény támogatói teljesen százszerzegben minket támogattak, a akkori miniszterelnök Donald Tusk támogatta az egyezményt, de ezért elég sokáig inkább passzív volt. Éva Kopács, következő miniszterelnök, a polgári platform miniszterelnöke bejelentette, hogy meg fogják szavazni a ratifikálást, de a szavazás során nem írta elő a frakció számára a kötelező szavazást. Lengyelországban a katolikus egyház képviselőivel is konzultáltak. Komoroszki, akkori eh, lengyel elnök nem tudta teljesen támogatni a szöveget, mert nem, az szerintem nem illeszkedik teljesen a lengyel szokásokhoz, a lengyel kulturális hagyományokhoz, nyelvezethez, a szóhasználatát is bírálta. És a, olyan elemeket tartalmaz az egyezmény, ami szerintük egyáltalán nem is fordul elő Lengyelországban. A lengyel családi erőszak elleni törvényben nem is szerepel az, hogy a nők és a lányok jelentik azt a társadalmi csoportok, akik leggyakrabban elszenvedik az erőszakot. A lengyel törvény egyfajta diszkriminációnak, emberi jogsértésnek értelmezi a családon belüli erőszakot. Léteztek különböző elemzések, amelyek ezekből azt a következtetést vonták le, hogy valóban a e, nem specifikus erőszak végső soron a nők elleni erőszakba torkollik. A családi, családon belüli erőszakkal foglalkozó e, jogszabályban, lengyel, eredeti lengyel jogszabályban szó sincs a stalkingról, vagy a e, megerőszakolások kényszerházasságról, női nemi szervek csonkításáról. Az egyezmény kötelezővé teszi azt, hogy a fiúk, fiatal férfiak el, hogy egyfajta képzést is kapjanak az erőszakmentességgel kapcsolatban, áldozatvédelemet is előír az egyezmény, és kötelezővé teszi a megfelelő finanszírozást a probléma nagyságával összhangban. Lengyelország tehát ratifikálta az egyezményt, és a ratifikációnak köszönhetően került bevezetésre az, hogy hivatalból kötelesek eljárást indítani, nők elleni erőszak esetekben, a családon belüli erőszak áldozatainak az ügyében. Agnes Koncseszka segített nekünk abban, hogy meggyőzzük a képviselőket arról, hogy induljon el egy vita a gazdasági erőszak fogalmának a lengyel jogba történő bevezetéséről is. Magozsa eh, Kocsára asszony a kormány szővívő volt, és megpróbált más előírások bevezetése mellett is eh, érvelni. Egyrészt eh, létrejött egy hotline, de nem volt igazából érzékenyítési kampány, ah, viszont az emberek azért tudják, hogy létezik egy ilyen hotline, ami hívható. Elindult a vita, mint mondtam, arról, hogy a gazdasági erőszak kifejezés bekerüljön a lengyel jogba, mert ez eddig nem fordult elő, nem volt definiálva a lengyel jogban ez a kifejezés. Lengyelországban minden az erőszak elleni küzdelemmel foglalkozó program nem tartalmazta konkrétan a nők, a lányok és nők elleni nem specifikus erőszakot, hiányzott a definíció erre. Megpróbáltuk módosítani a törvényt, hogy legalább a preambulum tartalmaz az, hogy az erőszak elsősorban nőket, lányokat sújt, de nem sikerült ezt elérnünk. Jelenleg Lengyelországban nagyon nehéz eh, az egyezményről egyáltalán beszélni. Rögtön is fogom mondani, hogy mi is zajlik jelenleg Lengyelországban. Talán ezt a szép fotót itt még egy darabig hagyom, és rögtön el is fogom mondani, hogy mi húzódik, húzódik meg eh, mögött de még először néhány szót az önkormányzatokról. Mit tesznek az önkormányzatok az egyezmény végrehajtása érdekében? Ott, ahol vannak olyan személyek az önkormányzatoknál, akik velünk nézeteinkkel szimpatizálnak, ők bevezetnek bizonyos dolgokat, biztosítanak finanszírozást, indítanak különböző kampányokat, képzéseket a nem specifikus erőszak elleni küzdelem kapcsán több önkormányzatnál sikerült már az ott dolgozó munkatársakat érzékenyíteni a téma, a kérdés iránt. De vannak más problémák. Itt például Kaczynski urat látták, az egyik képen a Jog és Igazságosság párt elnökét. És jelenleg eh, hallani híreszteléseket arról, hogy Lengyelország fel akarja mondani az isztambuli egyezményt. Eh, már kaptunk, hallottunk ilyen információt újságíróktól is, és a kormányhoz, a kormány Kínától először azt hallottuk, hogy nem kívánják felmondani, nem akarnak kilépni az egyezményből, aztán Duda elnök azt mondta, hogy de igenis fel kell mondani az egyezményt, és semmiképpen nem szabad végrehajtani. Hát jelenleg folynak a viták, megpróbálunk minél több információhoz jutni, de sajnos valószínűleg Lengyelország ki fog lépni az egyezményből. Nagyon szépen köszönöm, most pedig megadom a szót a delegációknak, illetve a képviselőknek. Ennek a panelnek 16 órakor kellene befejeződni, úgyhogy már csak 10 percünk van. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy tömören, röviden fogalmazzon. Mariela Arisztadújnak adom meg a szót először, és aki Ciprussal érkezett. Microphone, please, madam. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, η Κύπρος υπέγραψε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στον... Jó napot kívánok mindenkinek! 2015-ben írta alá, és 2017. júniusában ratifikálta az isztambuli egyezményt. Az emberi jogi um, szakbizottság a parlamentben fontos szerepet játszott a ratifikáció folyamatában, és kimutatták, hogy mennyire fontos a jogszabályozásunkat modernizálni, és az isztambuli egyezményből származó kötelezettségeket, kötelezettségeknek megfelelni. Az igazságügyi minisztériumunk is hatalmas erőfeszítéseket tett, folyamatosan megvalósították az egyezményből származó kötelezettségvállalásokat. A minisztérium egy törvényjavaslatot is betar, benyújtott, ez a stalking, illetve a a zaklatás témáját illeti az egyezmény 44-es cikke alapján az egyezménynek a rendelkezéseit átültetjük a ciprusi törvényekbe. Tehát van keretrendszerünk, amelyel harcolunk a nők elleni erőszakkal, és az, elő, az megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetünk a megelőző intézkedésekre, így harcolunk a nők elleni erőszak ellen, és a rendőrség is megfelelően próbál válaszolni a nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos esetekre. Az új jogszabályok értelmében már van egy forró drótunk is, amelyet az áldozatok hívhatnak. A forró drótot egy egyesület működteti, egy nőket támogató egyesület. Szeresképpen azt is szeretném elmondani, hogy a nemi alapú erőszak elleni harc folyamán az összes érdekelt féllel, az állami, illetve a civil szereplőkkel is egyeztetnünk kell, és ez még csak a kezdet. Köszönöm megadnám a szót Merbere Meterának, aki a FAM bizottság tagja. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy csak most érkeztem, egy másik bizottságban szavaztam. Egyetértek azokkal, akik örülnek annak, hogy az Európai Unió csatlakozott az isztambuli egyezményhez. Szerintem a Grevio Egyesületnek a munkája hatalmas erőfeszítést jelent, ugyanis azon dolgoznak, hogy megfelelőképpen hajtsák végre a tagállamokban az egyezmény által előírt kötelezettségvállalásokat. Ez mindig egy hosszú folyamat, ratifikáció is. Vannak olyan tagállamok, amelyek azért írják alá a az egyezményeket, hogy megnyugtassák a közvéleményt, és eleget tegyenek a, a, a rájuk nehezedő nyomásnak, viszont a ratifikáció nem mindig megy végbe. Jelenleg 23 ország ratifikálta az egyezményt, ebből 14 EU-s, tag, EU-s tagállam, nem sorolom fel őket időhiányában. Viszont a másik 14 EU-s ország csak aláírta, de még nem ratifikálta az egyezményt kötelezettségeket jelent az egyezmény, éppen ezért az aláíráshoz a normákat, a jogszabályokat el kellett, át kellett alakítani a tagállamokban úgy, hogy azok megfeleljenek az egyezmény által előírt kötelezettségvállalásoknak. Vannak még késlekedések is, ezeknek nem mindig technikai, van, hogy politikai okai vannak, például a gender um, fogalma miatt Véleményem szerint mindenféle botrány kérdést megfelelőképpen kell kezelni, és szem előtt kell tartani azt, hogy a célja ennek az egyezménynek a nők elleni erőszak megszüntetése, illetve a családon belüli erőszak megszüntetése a szavazás során megkértük a tagállamokat arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet, ne csak írják alá, hanem ratifikálják is az egyezményt. Szeretném zárásképpen elmondani, hogy az egyezmény nem helyettesíti az, hogy az Európai Unió csatlakozott az egyezményhez, az azt jelenti, hogy az Európai Unió mm, védi az áldozatokat, a migránsokat, illetve mm, bűnügyi együttműködésben is részt vesz. Az Európai Unió egyezményhez való csatlakozásának célja a nemzeti politikák koherenciájának növelése, a családon belüli erőszak elleni harc, nők, elleni, e, nők ellen elkövetett erőszak elleni harc témájában. Szeresképpen lenne egy kicsi kérdésem Lanzoni asszonyhoz, azt szeretném megkérdezni tőle előre, és köszönöm a választ, hogy ön szerint az Európai Unió egyezményhez való csatlakozása valóban előrelépést jelent-e az egyezmény alkalmazásának területén, és azt is szeretném megtudni, hogy a gyakorlatban a monitorozás hogyan is zajlik. Nagyon köszönöm a figyelmet. Ačiū, ponia Matera. Aš noriu informuoti mūsų... Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy már 17 tagállam ratifikálta az egyezményt, Németország, Észország és Ciprus is, a többi tagállam pedig követhetné a példájukat és ratifikálhatná az egyezményt. Elikeni asszonyi a szó, aki a Litván parlamentből érkezett. Az országban nagy lobby tevékenység után fogadták el ezt az egyezményt. Vannak olyan fogalmak, amelyeket nem megfelelőképpen lehet értelmezni, például a gender fogalma, van, aki szerint a keresztény értékek ellenében jelenik meg. A, mm, a nemi oktatás kérdése is megjelenik. A, tag, a társadalom mert tekintve én azon képviselők közé tartozom, akik támogatják a dokumentumot, viszont a parlamentnek az lenne a javaslata, az lenne a javaslata, hogy ö, ne legyen több spekuláció a, a szöveggel kapcsolatban. A parlament az alkotmánybíróság kért, alkotmánybíróság véleményét is kikérte. Az alkotmánybíróságtól várja a parlament, hogy megnézzük, hogy a litván alkotmány ellen, alkotmányon ellenes-e ez a szöveg. Nagyon köszönöm. Most pedig megadom a szót Beszere asszonynak, aki a FAM bizottság tagja. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm minden felszólalónak. Szeretném én is üdvözölni Pietrovská asszony, asszonyt, ugyanis tudjuk, hogy az ő országában milyen nehéz jelenleg a helyzet Csak egy megjegyzéssel szeretnék élni. Szeretném aláhúzni, hogy milyen fontos a szám alapú mutatók szem előtt tartása, ugyanis csak a mutatókkal tudjuk monitorozni, értékelni a helyzetet. Milyen elemekre is kell kitérnünk? Az áldozatokra, ez ez, ez, ez egyértelmű, meg kell védenünk az áldozatokat, viszont az áldozatok előtérbe helyezése miatt a a lelkiismeret keltése is megjelenik. Szerintem más elemekre is ki kéne térnünk, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európa Tanácsnak, amiért ilyen nagy sikereket ért el. Hát az első jogra kötelező érvényű eszköz, amelynek az alkalmazását folytatnunk kell. Meg kell büntetnünk azokat, akik az erőszakot elkövetik. Láthatunk számadatokat, láthatunk, hogy milyen formája lehet a nők elleni erőszaknak, illetve az ehhez kapcsolódó bűncselékmenyeknek. Mm, lehet szó zaklatásról, lehet szó nem erőszakról, lehet szó öm, prostitúciót segítő szeméről, mindenkit fel kell sorolni, mindenkit, aki részt vesz a nők elleni erőszakban. A tagállamoknak pedig ki kellene használniuk az egyezmény nyújtotta kereteket arra, hogy, mm, hogy a bűnösöket mindenféleképpen megbüntessék. Nagyon köszönöm. Most pedig megadom a szót Maguszlava Szönynek, aki a lengyel parlamentből érkezik. Nagyon köszönöm, kedves hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt lehetek és felszólalhatok. Én ebből az elmaradott országból, Lengyelországból jöttem, pont mint Pietrovska asszony. Nem igaz az, hogy Lengyelország ki akar lépni az isztambuli egyezményből. Az egyezmény 2011-ből származik, akkor a szociális és munkaügyi miniszter kiadott egy rendeletet, még mielőtt az isztambuli egyezmény megjelent volna, még 2011-ben az isztambuli egyezmény megjelenése ellen, kiadott egy rendeletet, amely az áldozatok támogatásáról szól. Jelenleg 35 áldozat segítő szakértői központunk van, egy következő pedig jövőre fogja megnyitni a kapuit, egy másik pedig 2019-ben. Olyan szakértői központokról van szó, ahol az erőszakot elszenvedett nőket segítik. Minden egyes helyi hatóság aktív ezen a területen. Nem csak nőkről és lányokról van szó, nem csak ők esnek áldozatul az erőszaknak. Más, a társadalom más tagjai is, a, a gyermekek, az idősek is ki vannak téve az erőszak különböző formáinak. A minisztérium értük hozta létre ezeket a központokat. A az igazságügyi miniszter, az oktatási, az egészségügyi, a belügyi, valamint a kulturális örökségi minisztérium is kiveszi a részét ebben a harcban. A médiának is van felelőssége az ügyben. A médiának tájékoztatást kell nyújtania, meg kell osztania az információkat arra vonatkozóan, hogy ugyanis is lehet megelőzni az erőszakot. Szeretném megkérni az embereket arra, hogy ne mondják azt, hogy a lengyelek nem akarják segíteni az áldozatokat, ugyanis ez egészen egyszerűen nem igaz. Kedves kollégák, az idő gyorsan telik, az első panelnek a végére érkeztünk, már nincs több időnk, nem tudjuk megkérni a felszólalókat, hogy reagáljanak a felvetésekre. Lesz még lehetőség a második panelbeszélgetés során is felszólalni. Rendben, akkor csak ön de csak másfél percben. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Szerint elnézést, de muszáj elmennem egy másik ülésre, hogy muszáj most felszólalnom. Szeretnék köszönetet mondani minden nőnek, aki itt van velünk ma, és először is szeretnék egy 18 éves lány előtt tisztelegni, aki azt mondta, hogy igen, én hiszek neked tavaly Pamplumban. egy 18 éves fiatal lányt öt, öt férfi erőszakolta meg. Le is filmezték ezt, majd pedig fel is tették ezt az internetre, és most zajlik a per mm, kampányra volt szükség, hogy elmondjuk ennek a fiatal lánynak, hogy hiszünk neki, hogy elmondjuk ennek a 18 éves fiatal lánynak, hogy hiszünk neki. Ő is amba a százalékba tartozik, akik eset, akik áldozatot, áldozatul esnek a nők elleni erőszaknak. Azt látjuk, hogy minden huszadik nőt csoportos erőszak él, és ő ér, ő pedig ebbe a százalékba tartozik nem szabad, hogy ezt elfogadjuk. Mindenképpen be kellett mutatnia, hogy ő nem volt felelős azért az agresszióért, ezt pedig nem szabad hagynunk. Mindennyian támogatjuk azt, hogy a tagállamok ratifikálják az isztambuli egyezményt, de természetesen politikai akaratra van szükség a ratifikációhoz. Nem jelent az, hogy van Isztambul egyezmény, az nem jelenti azt, hogy van politikai akarat. Hogyha valaki nem ratifikálja az Isztambul egyezményt, azért még fogadhat el nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó intézkedéseket. Tudjuk, hogy a nők és a férfiak közötti különbség az egyik oka a nők ellen elkövetett erőszak formáinak. Politikai akaratra van szükség. Baszkföldön, Spanyolországban 2005-ben, 2007-ben kettő törvényt fogadtak el. Mind a kettő a nők és férfiak közötti egyenlőségért és a nők elleni erőszak ellen emelt szót. Tíz évvel ezelőtt a Baszkföldön létrehoztak egy egyesületet. Én találkoztam is a baszk parlament elnökeként ezzel a nőjogi egyesülettel, és ők mondtak akkor nekem egy érdekes dolgot. Azt mondták, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a lányainkra, a gyermekeinkre, nagyobb, jobban kell rájuk figyelnünk. És azt látom hétről hétre, napról napra, hogy azon gyermekeknek, fiúknak, lányoknak a száma, akiket családon belül ér erőszak, az nő. Éppen ezért tennünk kell valamit. hallhatunk reakciókat, hogyha valakit üldöznek, valakit megölnek, de hogyha nőkről van szó, akkor mindig folyamatosan intézkedéseket kell kérnünk, és ne felejtsük el, hogy a világnak az 50%-áról van itt szó. A 50%, az Európában a lakosok 50%-a nő, úgyhogy nekünk az Európai Parlament Nőjogi Szakbizottságaként munkálkodnunk kell azért, hogy legyen a tagállamok, a régiók, az önkormányzatok részéről politikai akarat, ugyanis így tudunk harcolni az erőszak, illetve az egyenlőtlenség ellen. Elnézést, mert 6 perce várnak rám egy másik ülésen, úgyhogy el kell mennem. Köszönöm Bilbao Barendék asszonynak. Köszönjük szépen. Most pedig még egy valakinek Emma Faturinének adom meg a szót Olaszországból, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót, rövidre foghatom magamat. Az olasz parlament egyhangulag fogadta el 2013-ban a ratifikációról szóló törvényt, és ezt két oknál fogva fontosnak tartjuk. Egyrészt kötelező érvényű jogilag, tehát nem csak egy ajánlás, hanem jogilag hatályos, másrészt pedig az egyenlőtlenséget érinti az emberi jogok alapját. A nő egyenlő a férfivel. Azt mondom lengyel barátainknak, és komolyan veszem az ő nehézségeiket, hogy ez nem veszélyezteti ez a jog a családot, mi több. Pont ellentétesen áll a helyzet, ez az egyedüli lehetőség, amelyel meg lehet erősíteni a családon belüli kapcsolatokat, a szülők és a gyermekek közötti kapcsolatot, vagy a férj és a feleség közötti kapcsolatot, hiszen ezen kapcsolatok az emberi méltóságon és a szabadságon, tehát éppen a katolikus értékeken nyugszanak, amelyet a lengyel kollégák állítólag meg akarnak védeni. Mi nem tesszük ezeket tönkre, hanem éppen azon dolgozunk, hogy ezen értékek a családi élet homlokterébe kerüljenek. nem valamilyen arhaikus családokban történik ez meg, vagy valamilyen lecsúszó családokban, hanem ez egy társadalmi jelenség, éppen ezért közös erőfeszítésre van szükség, hogy fellépjünk ezen jelenség ellen. Nem szabad félniük a gender teóriától, ugye gyakran azt gondolják, hogy ez valami ördögtől való dolog. A nők elleni erőszak sajátos, persze vannak más családon belül, vagy más erőszakos cselekmények is, de éppen ezért a nők, épp, de a nők elő elleni erőszak igenis a nemek közötti különbségen alapszik, a nők sajátos szerepén alapszik. Vojtila első lengyelországi útján eh, én is elkísértem a pápát Lengyelországba, tehát ismerem az önök országát, de kérem, hogy ne eh, ilyen marad, ilyen közelítsék meg ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még egyszer köszönöm az első pódiumbeszélgetés minden résztvevőjének a munkát. Köszönöm. Ezzel a második részre térünk rám. A második részben azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy az isztambuli egyezményt nemzeti szinten hogyan ültetik be. Valamint a bevett gyakorlatok cseréjére is kitérünk. Mielőtt megadom tehát a nemzeti küldötteknek a szót, és persze utána az európai parlamenti képviselőknek is még egy valamit beszeretnék jelenteni. olasz és a spanyol kollégákat kérem, hogy jöjjenek ide fel az elnöki emelvényre, illetve a civil társadalom, az Equitina képviselőjét, Francesca Pugliesi, üdvözlöm itt körünkben, Pilar Cancella Rodríguez asszony, kérem jöjjön ön is ki ide az elnöki emelvényre. valamint az Equity Now európai irodájának vezetőjét, Seki Hantot kérem a elnök emelvényre. Igen, tisztelt kollégák, folytatjuk a napirend taglalását. Először Francesca Pugliesi kapja meg a szót, aki ez a Európa, olasz szenátus nemek alapján való erőszakos cselekményeket vizsgáló szakbizottságának elnöke. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen. Én a olasz köztársaság szenátusának a femicidium, vagy nők gyilkosságát vizsgáló vizsgáló bizottságának a vezetője vagyok. Olaszország volt az első ország, amely eh, ratifikálta 2013. június 27-én törvényel az isztambuli egyezményt. Ez volt ennek a, ebben a ciklusnak az első törvény, azóta egy csomó ilyen törvényt fogadtunk el, ezután nem sokkal elfogadtuk a nők elleni gyilkosságról szóló törvényt, amely nagyon fontos intézkedéseket foganatosít, például a nőknek való támogatást függetlenül jövetelmüktől, vagy pedig fontos védelmi intézkedéseket, mint például a távoltartást, a figyelmeztetést, valamint a kiskorúak terhére elkövetett cselekményt, mint súlyos körülményt határoztuk meg. Igazi kultúra változásra van szükség országunkban, az iskolák reformja során a 107-es törvény 16. cikkével egy az iskolák számára, minden szintű iskola számára előírtuk, hogy a tantervükbe a fiúk és a lányok nevelésének tartalmébe emeljék be a nem alapú erőszak cselekményére való oktatást, de ne csak a diákokat érzékenyítsük erre, hanem a tanárokat és a családjaikat is. 2015-ben pedig az első nemz, nemzeti rendkívüli tervet bocsátottuk ki, és ez két fontos intézkedést tartalmaz. Egyrészt a minisztériumok és az intézményi szereplők közötti egyeztetést vezeti be, hiszen a nem alapú erőszak elkövetését csak együttműködéssel lehet felszámolni. És itt részt vesznek nem csak a közigazgatási hatóságok, a rendészeti szervek, hanem a civil társadalom szermei is. Végezetül pedig idén egy eh, vizsgálóbizottság állt föl a szenátuson belül, amely megvizsgálja az isztambuli egyezmény végrehajtását, az ebből eredő tanulságokat megvizsgálja, hogy eh, milyen lépéseket tett a kormány. Például 60 millió eurót biztosított 2016-ban csupán az egyezmény céljainak végrehajtása érdekében, illetve a jogszabályok átvétele érdekében. Rengeteg vizsgálatot hajtottunk réves. Arra jutottunk, hogy nagyon fejlett, előre haladott országunk jogrendje, és a gyilkosságok száma jelentősen csökken, de a nők elleni gyilkosság változatlan marad voltak éppen minden évben. Átlagban két naponta gyilkolnak meg egy nőt. A távoltartás, illetve a különböző rendészeti szervek rendelkezésére áll az kezüket túl ritkán használják. Tehát egyszerűen érzékenyíteni kell őket. Elnézést. Ó, azt gondoltam, hogy rövid idő a rendelkezésemre, ezért rohantam, de hát akkor most uh, majd lassabban beszélünk. Az egyik probléma az, hogy nem eléggé informáljuk a társadalom minden rétegén élőket, a szerveket, nem ismerik fel a erőszakos cselekményeket, hiszen a családon belüli erőszakot gyakran összekeverik a hatóságok a családon belüli vitával. És nagyon az családon belüli erőszak nagyon sok nő esik áldozatul a családon belüli erőszaknak. Mondok egy példát. Csupán 13 bíróság százból vezette be azokat a területi együttműködési intézkedéseket, amelyekkel sikerül együttműködni a különböző helyi hatóságokkal, rendészeti szervekkel, valamint a civil társadalmi szerveivel. Ez az együttműködés pedig alapvető. A HELP képzési program is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy minden szereplőt érzékenyítsünk, bírákat, ügyészeket, tanárokat, a civil, szer, civil aktivistákat, orvosokat, mentősöket, azokat, tehát akik gyakran az áldozatokkal először találkoznak, hogy felismerjék itt nem alapú, illetve nők ellen elkövetett erőszakos cselekményel állunk szemben. Az is nagyon fontos, hogy a lányokat és a fiúkat képezzük, neveljük az iskolákban, hogy megértsék, hogy az nem szerelem, hogyha nem tartjuk tiszteletben a másik önrendelkezési jogát és a másik szabadságát. Ez nem nevezhető szerelemnek. Az Európai Bizottságtól különböző támogatásokat kapunk ezen célok elérés érdekében, erre szükség is van, az egész országban, főleg Dél-Európa országaiban. Csak így lehet elérni, hogy valami megváltozzon strukturált módon, és ehhez az olasz egyetemeket is meg kell szólítani, annak érdekében, hogy minden egyetem tantermében a jogi, az orvosi, vagy a más egyetemek tantervében is szerepeljen a nők elleni erőszak, vagy a nem alapul elkövetett erőszak tényállása, és segítsük a szakértőket, a jövő szakértőit, hogy felismerjék ezeket a cselekményeket. Mondom, ehhez a tanterveket is módosítani kell elengedhetetlen tehát, hogy végrehajtsuk, ne csak ratifikáljuk, hanem végre is hajtsuk az isztambuli egyezményt. Úgy gondolom, hogy a bizottság és az Európai Parlament még sokat tehet annak érdekében, hogy segítsen a tagállamoknak, hogy még jobban haladjanak ezen az úton, és még elkötelezettebbek legyenek. A mi országainkban ugyanakkor van egy más probléma, amelyet meg szeretnék önök, osztani önökkel, ez a kettős viktimizáció. Ezért nem szabad a családi vitát az, a háztartáson belüli erőszak és cselekménnyel összekeverni, hiszen a, a családon belüli erőszak áldozatait gyakran kettős viktimizáció áldozataivá válnak, hiszen az igazságügyi eljárás során a, bírós, a bíróság előtt újra meg kell élniük a tanúvallomás során mindazt, ami történt, és Előfordul az is például, hogy a vállások során megosztják a gyerekeket apa és anya között, esetleg úgy, hogy az apa maga egy bántalmazó, ott családon belüli erőszakot követett el. Egyszerűen szóval paradox a helyzet. Előfordulhat az is, hogy a bántalmazó apának rendelik a gyermekeket. Ez is egy olyan téma, amelyen dolgoznunk kell, mégpedig minnyájunknak közösen, annak érdekében, hogy egy igazságos igazságszolgáltatást érjünk el, és megvédjük a nőket és a leánygyermekeiket az otthoni, a családon belüli erőszaktól. Köszönöm. Köszönöm szépen, Puglézi asszony, vagy Pugliézi asszony. Most pedig Pilar Castella Rodríguez kap. Ilyen meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Nép képviseletének házában lehetek. Én a spanyol nép, nép képviselet, tehát képviselem, és mi minnyáján a nő a nemek közötti egyenlőség elvét képviseljük. Spanyolország, talán tudják, úttörő szerepet játszott ebben az ügyben, egy olyan jogi keretet hozott létre, amely Európában és Európán kívül is iránymutatóvá vált. A jogalkotó igyekszik a társadalmi igényeknek megfelelni. Ez is egyébként a jogalkotó kötelezettsége, hiszen az emberek nek biztosítani kell, hogy jogukkal és a rendelkezésükre álló szabadsággal éljenek. Az egyenjogosítás területén ugyanakkor gyakran a jogalkotó úttörő szerepet kell, hogy játszon, akkor, vagy főleg akkor, hogyha a lakosság ezt nem is követeli például. Ebben az esetben a jogalkotó kötelezettsége az, hogy törvényt fogadjon el, annak érdekében, hogy igazságosabb, egyenlőbb társadalmat építsünk ki. Ez történt meg Spanyolországban néhány évvel ezelőtt, azóta néhány év már el is telt, és azt láthatjuk, hogy a statisztikák a statisztikák azt mutatják, hogy még nem sikerült mindent elérnünk. A nemek alapján való erőszak elleni harcban a kard még tompa, mely kezünkben van. Nem elegendő csak néma egyperces felállásokkal emlékezni a meggyilkolt nőkre, nem, cselekedni kell most már. Hogyha egy törvényt elfogadunk, de nem rendelkezünk a politikai szándékkal, hogy ezt végrehajtsuk, akkor semmit sem érünk. Azaz tehát nem csak a törvényekre van szükség, nem csak a végrehajtásra van szükség, hanem megfelelő költségvetési támogatásra is van szüksége még végrehajtáshoz. Az esélyegyenlő, a nemek közötti egyenlőség szakbizottsága, melynek én elnöke vagyok, mindenki egyetért abban, hogy a nemek alapján való erőszakos cselekmények drámájának véget kell vetni. Ezért Spanyolországban egy állami paktumot köntöttünk. Először történt ez a spanyol parlamentarizmus történetében, minden frakció aláért ezt. Ez a megállapodás, vagy ez a paktum nagyon nagy jelentőséggel bír. Nem csak a médiumok vagy a civil társadalom irányában, hanem a politika egésze irányában. Hogyha a paktumot, a megállapodások egy-két frakció írta volna alá, nem rendelkezne ilyen erővel. De itt valóban minden párt közös erőfeszítéseket tett, hogy kompromisszumot jusson, és egy minden területre kiterjedő megállapodást írhasson alá. Egy felsőbb cél lebegett a döntéshozók szem előtt jelesül, hogy a nem specifikus erőszakos cselekményeknek véget vessünk. A paktum két elemet tartalmaz. Egyrészt a szakértők javaslatait az egyenjogosítási megbízottak, az állami intézmények, az egészségügyi szervek, a szociális szervek és civil szervezetek és feministák, feminista civil szervezetektől gyűjtöttünk be információt, akik a legutóbbiak mindig sikre szálltak a témáért, és akik segítettek abban, hogy ilyen messze jussunk. Tehát begyűjtöttük az információkat. Másrészt az intézmények és az állam szintjén Az adatokat a spanyol parlament frakciójaival osztottuk meg, és így sikerült kidolgozni ezt a paktumot. A paktum három fejezetből áll. Az első fejezet áttekint a helyzetem. Hogyha egy állami paktumot, egy össz, minden pártra kiterjedő állami megállapodást fogadunk el, akkor bizony először át kell tekinteni a helyzetet. A Helyzet áttekintés arról szól, hogy nem megnyugtató még a helyzet, sok mindent kell tenni, az állami szerveknek, eh, a rendészeti szerveknek még sok feladata van. Egy magát társadalom, demokratikusnak nevező társadalom nem támogathatja ezeket a cselekményeket, eh, nem hunyhat szemet fölöttük, amelyeknek áldozata a nők és a gyermekeik. Nem csak a nők az áldozatai ezeknek a cselekményeknek, hanem a gyermekeik is. És a hosszú távú kár a gyermekek számára legalább olyan súlyos, mint a nők számára. Ez egy igazi és egy külön dráma ráadásul. Egyetlen társadalom, amely a 21. században a haladónak nevezi magát, nem engedhet magának semmilyen toleranciát ezen cselekményekkel szemben. Nem csak beszélni kell ugyanakkor, hanem cselekedni is kell. 213 intézkedés sorol fel ez a paktum, hiszen minden egyes szinten fel kell lépni. Egyrészt érzékenyíteni kell az embereket, az hatóságokat, bizt, védelmet kell biztosítani az áldozatoknak, a kiskorúaknak, és azokat az embereket kell képezni és tovább képezni, akik um, foglalkoznak ezekkel az es, ezek a témákkal biztosítani kell a hatóságok, a igazságügy és a rendészeti szervek és mindenki számára azt, hogy megértsék a cselekménytípust. Ezen felül pedig hosszú távú gazdasági támogatást kell biztosítani mindenkinek, aki az ilyen cselekmények ellen fellép. A 213 intézkedés közül egyik sem tekinthető egyedi intézkedésnek, mindegyik eh, holisztikusan szemlélendő mindegyik együtt működik. Egy milliárd eurós támogatást kap 213 e intézkedés támogat végrehajtása, őt egy öt éves időszakra a központi költségvetésből, valamint a régiók és a helyhatóságok költségvetéséből. Ilyen módon tehát a paktum azonnal érvényesíthető. Egy szempontot engedjenek még meg nekem, hogy felvessek. A nemek alapján elkövetett eh, erőszak alapja a kiszolgáltatottság és a hallgatás, a némaság kultúrája. Ennek kell véget vetni, az áldozatokat terrorizálják, és az áldozat nem mer a hatóságokhoz vagy a nyilvánossághoz fordulni. Ha a társadalom itt nem tesz valamit, ha nem veszünk, vetünk véget a hallgatás etoszának, soha nem fogjuk tudni ezt a cselekménytípust felszámolni. Ha nem vagyunk elég aktívak abban, hogy a hallgatás falát áttörjük, akkor magunk is felelősek vagyunk mindazért, ami történik. Spanyolországban nagyon sok statisztikával rendelkezünk, amelyek egyértelmű betekintést adnak a helyzetbe. Több mint 800 ezer asszony, nő vált a férfiak által elkövetett erőszakos cselekmények áldozatává, nem kevés közülük életével fizetett, és számlálhatatlan gyermek szenvedte meg ezen erőszakos cselekményeket. A számok nőttek. 2016-ban több mint 34 ezer feljelentést tettek, bejelentést tettek. Ez pozitív trend, hogy egyre több nő mer a hatóságokhoz fordulni. A nők 50-80%-os soha nem fordul a rendőrséghez, vagy valamilyen bizalmi személyhez, mondja több tudományos becslés nagyon nagy, tehát a látencia. Vannak ugyanakkor hamis bejelentések. Itt egy baszk földi képviselő bemutatott egy esetet, Ablónában egy tömeges megerőszakálás történt, és a a közösségi hálózatokban nem az áldozatokat védték meg, hanem az áldozatokat vádolták, ez pedig egész egyszerűen szégyente is. mondván, hogy mit riszálták magukat ezek a rimák, mondták a közösségi hálózatok kommentelői. Ez elfogadhatatlan és szégyenteljes. Mintha bizony az áldozat volna felelős mindazért, ami történt, mintha bűnösök lettek volna azért, mert túlélték a barbár cselekményeket. Persze, mindig új, újabb és újabb generációk nőnek fel, és a fiatalok ma gyakran konzervatív fordulatot vesznek, neuromantikus öm, nosztalgiába burkolóznak, és azt mondják, hogy ez itt a szerelem, azért gyilkoltam meg a nőt, mert a szerelmem nem ismert határokat, nem ismerik el, hogy ez egész egyszerűen egy barbár embertelen cselekedet. Nekünk, az állami szerveknek, a politikusoknak, a döntéshozóknak ugyanakkor az a fel, felelősségünk, hogy olyan szabályokat hozzunk és hajtsunk végre, amelynek segítségével a némaság falát át lehet törni. Köszönöm szépen! suteikti žodį poniai Žaki Handli, gybė dabar organizuoti. szépen köszönöm. Zsaki Hunt következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy jogalkotókahoz beszélhetek az isztambuli egyezmény kapcsán. Nemzetközi tanácsadó szervezet vagyunk, nők érdekeit védjük, és a jogot alkalmazzuk legfőbb eszközként, amikor az emberi eh, jogok védelmét látjuk el. Sajnos, amihez nem értünk, az a technológia. Áttekintettük a nemzetközi ügyvédi kamarák tevékenységét, 82 joghatóságot tekintettük át, ezek közül számos Európai Uniós tagállam is volt. Miért is végeztük ezt a munkát. Azt hiszem, hogy erről nem is kell semmit mondanom, valamennyien, az itt ülők, valamennyien tudjuk, hogy milyen nagy erőszaknak, elsősorban szexuális erőszaknak vannak kitéve lányok, nők, és különösen a MeToo kampány után most már senki nem hivatkozhat arra, hogy nem tudja, nincs tisztában azzal, hogy milyen sok nőt sújt a szexuális zaklatás, az erőszak. A jogban is találtunk hiányosságokat. Tudjuk, hogy a jog kell, hogy legyen a válasz, de több oktatásra, képzésre van szükség. Végre is kell hajtani a jogszabályokat. Először azt gondoltuk, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogy a jogszabályok betöltik-e, a, ellátják-e a feladatukat, tényleg sikerül biztosítani az erőszak elleni, elleni védelmet. Hét nagy hiányosságot találtunk az általunk vizsgált országokban, így EU tagállamokban is. Nagyon röviden ezekről a joghézagokról. Vannak olyan jogszabályok, amelyek megegedik azt, hogy az elkövető hát valamilyen egyességet kössön az áldozattal, ez néha házasság, néha pénz, néha valami más. De gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a férfit nem büntetik meg, a nőnek pedig nem szolgáltatnak igazságot. Itt nem tudják ezek a jogszabályok megvédeni a női integritást, valamilyen módon a becsületét, a tisztaságát akarják védeni, de nem az erőszakot büntetik. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek a házasságon belüli megerőszakolást is bünteti, és a gyermekek szembeni erőszakra is kiterjed. Ez talán Euró nem, Európára nem vonatkozik, de Indiában még akkor is, hogy hivatalosan nem engedélyezik a házasságot, van egy jogszabály, amik azt mondja, hogy ha 15 évesnél idősebb a menny, mennyasszonyod, akkor a házasságon belül Eh, hát eh, eh, engedélyezett a szexuális aktus. A másik fontos kérdés a bizonyítékok. Azok a bírók, akik a mi jogrendünkben képzik, ahhoz vannak szokva, hogy nagyon sokszor az áldozatot hibáztatják, és a nők sokszor tökéletes áldozatok a férfi vádaskodik, és nagyon gyak, gyakran tapasztaljuk ezt a csábítóknál, akik azt mondták, hogy gyakorlatilag provokál, kiprovokálták a nők az erőszakot és a jogrend nem védi meg a nőket. Sokszor lehetetlen védelmet nyújtani a szélsőségesen kiszolgáltatott helyzetekben. Ez uniós országokban, és attól a saját országban is előfordul, tínédzser lányok kapcsán. Itt nagyon nagyok a joghézatok, hogy hogyan lehet védeni a tínédzser lányokat szexuális erőszaktól. Hibák vannak a nyomozásban, a bűnüldözésben, és um, nagyon bonyolult a bizonyítás, különösen, hogyha egy konkrét orvos vizsgálatát írják elő, de szükség van orvosi igazolásra, bizonyítékra, bizonylatra, de ezt az orvos nem lehet megtalálni, és sok nő azért nem e, részesülhet az igazság szolgáltatásában, mert ilyen dolgokon bukik el az eljárás. Arról kell beszélnünk, hogy egyértelműen csak az elkövetőre kell koncentrálnunk. Az iszambuli egyezmény ebből a szempontból is érdekes. Itt nem e, csak a beleegyezésről beszél, hanem arról, hogy önkéntes beleegyezés, ami szabad akadatból történik, e, a e, környezet, a körülmények megfelelő hatására. A jogszabályok megalkotásakor Először is sokszor az erkölcsből, moralitásból indulnak ki a jogalkotók. Hogyha mentesítjük a büntetés alól az erőszak tevőt, hogyha valamilyen egyesség követelményeinek megfelel, akkor mi történik? Ez azt, azt jelenti egy ilyen egyesség, hogy az erőszakot tulajdonképpen tulajdonképpen nem büntetjük meg, hanem elfogadjuk. És az EU környezetében, az önök jogrendjében is a nők teste fölötti kontrollt átadják az ilyen jogszabályok a, a, a férfiaknak az úgynevezett becsület bűncselekmények is gyakran előfordulnak, és ezek Eh, azért történhetnek meg, mert alárendelt szerepben tartják a nőket eh, eh, az ilyen jogszabályok, és még akkor is, hogyha beleegyezéssel történik a szexuális kapcsolat, akkor is nagyon nehéz igazságot szolgálatni a nőknek, akik ilyen társadalmakban élnek, és nap mint nap kerülhetnek ilyen helyzetekbe. Az is nagyon fontos, hogy milyen definíciókat alkalmaznak a jogszabályok. Vannak olyan jogszabályok, amelyek azt mondják, hogy a megerőszakolás az nem elég, hanem plusz erőszaknak kell bekövetkeznie. De hát ezt hogyan lehet igazolni? Mondjuk, hogy valaki elesett és, és megütötte magát, és ennek van a testén valamilyen nyoma, de hogyha nem esett el, akkor ez nem jelentheti azt, hogy megerőszakolták. Úgyhogy ezek a jogszabályok megkövetelik, hogy túl sok dolgot kell a nőknek eh, megbizonyítania, hogy valóban erőszakot eh, követtek el ellenük. Az erőszak, megerőszakolás um, kapcsán, hogyha um, megnézzük a um, jogszabályok, mit akarnak, akkor azt uh, találjuk, hogy uh, uh, mindig is a férfi szempontjaiból indulnak ki, és nem a nők ellen elkövetett erőszak és a nő jogok állnak az elő terében ezeknek a jogszabályoknak. A beleegyezés kérdése is egy valóságos probléma. Meg kell vizsgálnunk ezeket a jogszabályokat, és reméljük, hogy amikor önök vizsgálják az önök nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogszabályait, akkor elsősorban az elkövetőre koncentrálnak. Nem, nem a nőről van szó, aki beleegyezik a szexbe, hanem a, a férfi eh, követi el az erőszakot. Ezért a gondolkodásban, az erőszakról alkotott elképzeléseinkben egy nagy paradigmaváltásra van szükség. Itt nem a nőről, nem a férfiről van szó. A férfi az elkövető, és minden nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogszabályban ez kell, hogy legyen a kiinduló pont. Gyorsan összefoglalva, az isztambuli egyezmény nem jelapú megközelömböztetésről, diszkriminációról beszél, és valóban ezek a gyökerek, ameddig le kell eh, hatolnunk, az elkövetőre kell eh, koncentrálnunk, és eh, nem abból, hogy a nő alávetett helyzetével hozhatók összefüggésbe a történések. Végül az utolsó szlájdom tulajdonképpen egy felhívás a nemzetállamok de az Európai Bizottság és a parlament ezt támogató képviselői felői is meg kell szüntetni minden olyan hatályon kell helyezni minden olyan jogszabályt és gyakorlatot, amely diszkriminál a nők ellen, az egyenlőtlenség alapulnak. Biztosítani kell, hogy az áltozatok megfelelő támogatást kapjanak, legyenek az áldozatokat segítő programok, amelyek felgyorsítják azt, hogy meggyógyuljon a az események után meg kell vizsgálnunk azt is, hogy esetleg fai megkülönböztetésről is szó van, -e, és minden országot fel kell szólítani arra, hogy dolgozzon ki egy nemzeti cselekvési tervet a megfelelő finanszírozással, amit folyamatosan nyomon követnek, ellenőriznek. Ugyan ugye, ugye az iszambuli egyezménynek is van egy ilyen ellenőrző mechanizmusa, és az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával arra biztatja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy teljes mértékben végrehajtsák az isztambuli egyezményt. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm minden előadónknak, amit elmondtak. Köszönöm szépen a második panel résztvevőinek még egyszer amit elmondtak. Most pedig a, először Koszlovska asszony, az Európai Parlament nőbizottságának a tagja kap szót. Köszönöm szépen. Először is én is köszönetet mondok az előadóinknak, és egyúttal gratulálni szeretnék nekik. Különösen a spanyol példákat tartottam nagyon fontosnak amit hallottunk a spanyolországi diszkriminációra és arról, hogy a politika hogyan küzd ez ellen, ez, ez nagyon fontos, egész, az egész, egész Európa Spanyolországra tekint, és azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk önöktől. Azt is szeretném elmondani, hogy a végrehajtás természetesen sokkal nehezebb, mint eh, nyilatkozatok megtétele. Valamennyi EU tagnak ratifikálnia kell az isztambuli egyezmény, de ennél is fontosabb utána az egyezmény betartása, végrehajtása. Azokhoz szeretnék csatlakozni, azokkal értek egyet, akik itt az erőszak elkövetőiről beszéltek mindenek előtt. Nézzünk körül itt a teremben, szinte csak nők ülünk itt. Mi megbeszéljük az áldozatok helyzetét, beszélünk arról, hogy hogyan tudnánk védeni a nőket, hogyan az áldozatokat, hogyan tudjuk segíteni őket. Tehát az egész helyzet az áldozatokról szól, de nem is, nem is beszélünk az elkövetőkről, az erőszaktevőkről. Ezért örülök annak, hogy az isztambuli egyezmény tartalmaz olyan cikkeket is, amelyekben arról van szó, hogy hogyan tudnánk a férfiakat is bevonni a, ezekbe az eszmecserékbe, mert ha ez nem történik meg, akkor még 20 év múlva is itt csak nők egymás között fognak beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne megakadályozni a nők elleni erőszakot. Szeretnék még arról is röviden szólni, amit Petrovska asszony a kolléganőm mondott. Lengyelországban ugye hallottunk arról, hogy létezik egy törvény, és néhány éve létezik egy nemzeti program. De ezt a programot állandóan módosítják. Így például 2010-ben módosították az erőszak elleni törvényt, és bekerült a törvénybe az, hogy az erőszak tevőnek kell elhagynia az áldozat, a lakást, és nem az áldozatnak. Azután, amikor eh, aláírta Lengyelország az isztambuli egyezményt, eh, ezt eh, követően megváltozott a megítélés annyiból, hogy hivatalból is üldözendő bűncselekménynek nyilvánították az erőszakot. A, ami a bíróságokat illeti, be, bevezetése került egy új eh, tényállás, például a eh, kiber eh, bűncselekmény, az interneten keresztül elkövetett erőszak. De későbbi kormány ezt ellenezte, sőt, most azt halljuk a mostani kormánytól, hogy fenyegetőzik azzal, hogy kilépnek az isztambuli egyezményből. Ezt egészen hivatalosan is eh, bejelentették eh, kormányzati képviselők, és örülök, hogy itt a teremben a PISZ egyik képviselője azt mondta, hogy nem fog kilépni a lengyel kormány az isztambul egyezményből. Jönnek itt a tanúim, hogy a PISZ egy képviselője ezt mondta, tehát a lengyel kormány nem mondja fel az egyezményt. Köszönöm szépen Agnieszka Koskolevicsnek, most pedig Péter Eider következik a Norvég Parlament képviseletében. Köszönöm Köszönöm szépen, hogy részt vettek ezen a nagyon fontos konferencián. A Norvég parlamentet képviselem. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy tavaly decemberben elfogadtuk az egyezményt a norvég parlamentben, és ez szűzökkenőmentesen történt meg. Ennek az egyik legfőbb oka az volt, hogy az egyezményt nem tekintettük ellentmondásosnak, sem a politikusok, sem a norvég társadalom ezt nem így látja és sok az egyezményben lévő mechanizmust már lefettek a meglévő jogszabályaink is de a nők elleni erőszakkal, ugye családon belüli erőszakkal foglalkozunk már nagyon régóta. 15-20 évvel ezelőtt nagyjából ugyanazok voltak a számok, mint most. Tehát aznak ellenére, hogy volt érzékenyítés, születtek jogszabályok, a számok nem csökkentek igazán. Ezért van szükség hatékonyabb intézkedésekre, és Norvégiában végezzük ezt a munkát. Ugye Norvégia nagyon liberális ország, és mindenképpen arra törekszik, hogy nagyon határozott álláspontot képviseljen ebben az ügyben. Amivel többet kell foglalkoznunk, és, amire, és több pénzre is van szükség, az a, az a nyomozás itt, és a figyelemfelhívás, valamint több ismeretre van szükség, célzottabban kell fellépnünk. Úgy gondolom, hogy az egyezmény rendkívül fontos azért is, mert az elkövetőt helyezi a középpontba. És emellett a nők elleni erőszak egész kérdését elszakítja az egyes bűncselekmények területéről, és emberi jogi kérdését teszi. És ebben az esetben még sokkal hatásosabb instrumentumokat alkalmazhatunk. Növelni kell a nyomást, és ugyanúgy, hogy évek során ezt már megtettük, például a halálbüntetés és a kínzás, a diktatúrák elleni küzdelem kapcsán, most is tanulnunk kell a nemzetközi téren végzett munkából, az emberi jogi munkából, és ezeket a tapasztalatokat alkalmazik el a nők elleni erőszak kapcsán. Úgy gondolom, hogy most egy új eszközre eh, lehetünk az egyezmény kapcsán a skandináv országokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a mi szakbizottságunk Iva Garcia eh, Perez eh, kapja meg a szót, tehát Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, szeretnék nagy köszönetet mondani a vita résztvevőinek. Nagyon köszönöm, amit elmondtak. Ez valóban segít minket abban, hogy egy átfogó képet alakítsunk ki arról, hogy mi is a helyzet, mi történik az Európai Uniós tagállamokban, a Eh, nők elleni erőszak kapcsán. Itt egyfajta felépítmény, az isztambuli egyezmény, természetesen így kell tekintenünk az egyezményt. Azért is fontos ez a vita, mert kiderül, hogy igen, van politikai akarat a változásra. Ebben valamennyien, akik most itt ülünk, egyetértünk. Valószínűleg a társadalmainkban, és nem csak Európában, hanem az egész világon, egyszerűen azért is meggyilkolnak nőket, pusztán azért, mert nők, és ennek borzasztó következményei vannak. Szerintem többet kell tenni, mint ami eddig történt. Vannak különbségek a tagállamok között is, és az EU intézményrendszerében is. Az egyik előadó azt mondta, hogy létezik például egy petíció, amelynek az a célja, hogy alkossanak meg egy európai EU-s irányelvet, amelyel valóban végrehajtanák a nők elleni erőszak elleni felépés legfontosabb intézkedései. Tehát jogalkotóként lépne fel Európa, amivel több akadályt is meg tudnánk szüntetni. Nem, kell, nem mindig azt a kérdést tegyük csak fel, hogy van-e kompetenciája Európának vagy sem, um, akkor is lehet jogszabályt hozni, hogyha van politikai akarat, akkor lehet cselekedni akkor is, ha esetleg az ebben erről nem mond semmit az EU. A nem specifikus erőszakkal kapcsolatos büntető tényállás egységesé kellene, hogy váljon. És itt a fogalom használattal is foglalkozni kell. Fontos lenne, hogy kompatibilis legyen a terminológia, ne, ne legyen egész más büntető tényállás az ilyen típusú erőszak van, egy, van olyan ország, ahol ez e, az általános bűncselekmény kategóriában mások teljesen elkülönítve, tehát az egész e, nagyon e, sok a különbség a tagállamok között, és az Európai Parlamentnek a Nemzeti Parlamenttel együtt kellene követelni az Európai Bizottságtól azt, hogy hozzák végre létre ezt az EU-s jogszabályt. Egyetértek a spanyol képviselővel, aki azt mondta, hogy törvényekkel csak nem lehet megoldani ezt a problémát, de törvények nélkül még sokkal nehezebb lenne. Most, ha megvannak a jogszabályok, akkor is minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy valóban minden intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ezt a mostani helyzetet fel lehessen számolni. És a kezünkben van. Ugye a, a megoldás, az, igazság, az igazságtalanság fennáll a társadalomban, és még nagyobb politikai akaratra van szükség, hogy megfelelő válaszokat adjunk az igazság szolgáltatás területén, a jogalkotás területén egyaránt a közös vállalt európai értékek alapján. És azt hiszem, hogy egy csónakban evezünk. Ačiū, ponia Racija, dabar noriu suteikti žodį ponia Elza Pais, portugál. Nagyon köszönöm. Most pedig Elza Paisé a szó, aki a portugál parlamentből érkezett. Boa tarde, Sra. Presidente. Eu começo por dizer que o meu país foi o Köszönöm szépen. Először hadd mondjam el, hogy hazám volt az első az Európai Unió tagállamai között, amely 2013-ban ratifikálta az isztambuli egyezményt. Portugáliában a nők elleni erőszak, a nemek közötti egyenlőség rendkívül fontos témák. Vannak statisztikáink arról, hogy rendőrségeken, rendőrségekre hány panasz érkezik, hány bejelentés érkezik. Nagyon nehéz ezeket a bejelentéseket kezelni 26 ezer panasz érkezik minden egyes évben, 26 ezer bejelentés érkezik minden, ezer, minden egyes évben. 2017-ben számos nő, nőt ölt meg a saját jelenlegi vagy volt partnerem. Bűncselekményekről van itt szó. Mm, egyre több többször szűnik meg a csend, és egyre több áldozat elég bátor ahhoz, hogy felszólaljon és bejelentse az általa elkövetett erőszakot. Az áldozatok például a női nemi szervek megcsonkításának áldozatul esett nők is beszélnek, valamint az LGBT közösség tagjai is felszólalnak az általuk elkövetett erőszakok kapcsán az áldozatok jogokat próbáljuk nemzeti tervvel megvédeni. A parlamentnek alapvető fontosságú szerepe van, gyakran tartunk szakértői meghallgatásokat is, hogy segítsenek a szakértők is bennünket abban, hogy törvényeket fogalmazunk meg. 2017-ben is hoztunk egy új jogszabályt az isztambuli egyezmény mentén, amely a gyermekeket védi a családon belüli erőszaktól. Az egyezmény kimondja, hogy a gyermekeket meg kell védeni, nem szabad a nőktől elvenni a védelmet, nőktől sem elvenni a védelmet. Jogszabályokat, törvényeket hozunk, hogy megvédjük a gyermekeket, hogyha a két felnőtt között, a két, gyermek köz, a két szülő között valamilyen konfliktus van, ugyanis ennek leginkább a gyermek esik áldozatul az összes szakpolitikában a nők és a férfiak egyenlő fizetése szintén a témáink közé tartozik. Van egy külön költségvetés, amelyel a családon belüli erőszak ellen harcolunk, és vannak új rendszereink is, amelyekkel népszerűsítjük a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget az iskolákban. Láttuk, hogy mindent, minden az iskolában kezdődik. Persze jó, hogyha vannak törvények, de a törvény önmagában soha nem elég, a mentalitás magát kell megváltoztatnunk. Hogyha a nőknek van elég bátorságuk arra, hogy felszólaljanak, hogy a gyermekeknek elmondják, hogy lehet úgy kapcsolatban élni, hogy nincs, ben, nincs abban domináns fél, és a lányok nincsenek elnyomva, akkor tudunk akkor tudunk megfelelőképpen harcolni a nők elleni erőszak ellen. Az Európai Parlamentnek erős álláspontot kell képviselnie, a szakpolitikáiban erős jogszabályok meghozásában kell részt vennie, hogy a mentalitást meg tudjuk változtatni. Skripek Unél szól, az Európai Parlament képviselője. Nagyon köszönöm ez egy rendkívül érdekes vita, eszmecsere. Kettő mikrofon van bekapcsolva, köszönjük, hogy az egyiket kikapcsolják. Tehát itt a nők elleni erőszakról, a gyermekek, az idősek ellen elkövetett erőszakról beszélünk, a fő téma pedig az isztambuli egyezmény. Miről, miről is szól alapvetően az isztambuli egyezmény? ha bár a legfőbb témája a nő, a nők ellen elkövetett erőszak, mégiscsak egy nagyon <clears throat> megosztó kérdésről van itt szó, ugyanis számos tagállamnak, számos országnak van problémája az egyezménnyel. Igen, az egyezmény a nők elleni erőszakkal foglalkozik, de a gender ideológián alapul. A gender ideológia pedig számos ember elveinek, például a konzervatív politikusok elveinek nem felel meg. Nem beszélhetünk arról, hogy mennyire jó dokumentumról van itt szó, hogyha közben nagyon sok cikken nem elfogadható ideológiát tartalmaz. Norvégiában például az emberek bemutat, mutatták, hogy a gender ideológia mennyire nevetséges. a jogi, a tagállami jogszabályokba való átvétel nem mindig lehetséges, pont a gender fogalom miatt. Ugyanis a gender fogalom veszélyt jelenthet. Attól tartok, hogy ezzel megsértjük az Európai Unió alapszerződéseit. Ez a dokumentum ugyanis, valamint a ratifikációra irányuló nyomás idegesíti az embereket közép-kelet-európában, és megosztja az Európai Unió egészét. Szerintem a családon belüli erőszak olyan téma, amelyet a tagállamban kellene megoldani. A védelmet, az áldozatok védelmét biztosítani kellene, megelőzésre is lenne szükség, de mindenhez tagállami jogszabályra, jogszabályokra van szükség. A tagállamoknak nem kellene ratifikálniuk ezt a dokumentumot, ugyanis nekünk van egy másfajta dokumentumunk, egy jobb fajta dokumentumunk. A családon belüli erőszak borzasztó dolog, de ezzel, úgy, ezzel ellen úgy tudjunk harcolni, hogyha szerető kapcsolatokban élünk, és azokat népszerűsítjük. Hallhattunk itt 20 évnyi jogszabályozásról, amelyen nem sikerült a számokat megváltoztatnunk. Itt ideológiai hozzáállást láthatunk, nekünk pedig nem erre van szükségünk, hanem a valós problémákkal kell küzdenünk. Az elkövetők gyak, gyakran megúszszák szárazon különböző jogszabályok miatt. A közép-kelet-európai zsidó-keresztény napokon alapuló társadalmak nem akarják ezeket a gender ideológiákat. A nőket és a férfiakat egyenlőnek, terem, egyenlőnek, teremtő, egyenlőnek teremtették, de szerintünk a férfiak jól tudnak gondoskodni a nőkről. Köszönöm. Mėly kolegos, čia yra Europos parlamentas ir gali būti įvairių nuomonių. Kedves kollégák, az Európai Parlamentben vagyunk, a vélemények különbözőek, van, hogy különböző véleményeket hallunk, mindenkinek a véleményét meg kell hallgatnunk. Én Litvániából származom, katolikus vagyok, Mindazonáltal meg vagyok győződve arról, hogy a nők elleni erőszak kartu, kad mes įveiktumėm tas. Nem megengedhető semmilyen vallás esetén. Gerai, dabar tęsim posėdį toliau ir aš norėčiau suteikti žodį poniai Anai Biršal, Roman, Rumunijos. E, Anna Vissel, Romániából kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románia egy közép-kelet-európai ország is, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, és ezen rendezvényen részt vehetek. Sok barátot látok itt, Gerardint, a Free Violence hálózat tagjait, barátokat, akik segíthettek abban az elmúlt években, hogy abban a munkámban, hogy Románia nem csak aláírta az egyezményt, hanem ratifikálta is. Most pedig a hatékony végrehajtáson dolgozunk, ami pedig annyit jelent, hogy a jogszabályokat, a primér és a szekundér és terciér jogszabályokat is módosítjuk. Szorít az időzet, csak néhány példával élek. Itt a távoltartási határozat tekintetében például módosítjuk a jogszabályt, a az egyezmény 52. cikkének szellemében. Vagy a <clears throat> bántalmazás tekintetében is átvesszük az egyezményt, vagy pedig a gender erőszak és a gender perspektívájának tantervben való megteremtése tekintetében, vagy pedig a befogadó házak az erőszakos cselekmény elől menekülőket befogadó házak finanszírozásáról van szó. Mindenhol lépéseket tettünk elő, előre. Jogász vagyok, ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy a jogszabályokat elfogadjuk, megfelelő jogi keretet biztosítsunk. Ez a jogi keret fontos lépés az erőszak elleni harcban. Bízakodó vagyok, hogy ahogyan a ratifikáció folyamatának támogatására szoruló, szolgál, támogatásra szolgáló munkánk sikeres volt, a végrehajtásban is sikeresek leszünk. Ugyanakkor az erőszak megtörténtét e, meg kell előzni. Örülök, hogy a megelőzés szempontjára is hangsúlyt fektettünk. Ma a civil szervezetek nagyon sok képviselteti itt magát itt. A civil szervezetek fantasztikus munkát végeznek ezen a területen, mindig hálánk, ki kell fejeznünk hálánkat a civil szervezeteknek, hiszen az oktatás, az érzékenyítés nagyon fontos. Eh, egyszerűbb megelőzni a családon belüli erőszakot, vagy az erőszakos cselekményeket, mint aztán a cselekmények után fellépni. Azt gondolom, hogy semmilyen erőfeszítés nem elég nagy egy erőszakmentes társadalom megteremtéséért, ahol a nők is szabadon, félelem nélkül élhetnek. Jelenleg az erőszak mély nyomokat hagy a társadalom lelkiismeretében fontos, hogy mindenki értse a, ezt e, cselekedet fontosságát békés időkben és erőszakot követnek el a nők terhére, hát akkor még a, a háborús vagy polgárháborús időszakokban. Elengedhetetlen, hogy véget vessünk az erőszak ördögi körének, az elkövetőket um, megfelelő büntetésnek tegyük ki, vagy um, kiszolgáltassuk az igazságszolgáltatásnak. Ezt a célt szolgálja az isztambuli egyezmény. Az olyan rendezvények, mint a mai, ahol tanulhatunk egymástól is, fontos szerepet játszanak. Azt kérem önöktől, hogy minnyáján közös fellépéssel mondjuk ki, el, véget kell vetni az erőszaknak, hiszen az erőszak csak erőszakhoz vezethet. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Megadom a szót Belina asszonynak, aki a FAM szakbizottság tagja. Belina úr, asszony, ez önél szó. Gracias, presidenta. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon veszélyesnek tűnik számomra bizonyos képviselők, bizonyos jelen, képvis, jelen itt jelenlévő képviselőknek a véleménye az ilyen véleményeknek nincs itt helyük. Spanyolország aláírta és ratifikálta az egyezményt, az isztambuli egyezményt, 2014. augusztus 1-én lépett életbe. Szerintem a kormány, az állam becsukja a szemei, szemét, olyan, mintha a mirák nem olvasták volna el az egyezményt, és itt szeretnék referálni az előző felszólalásra. A helyzet, amelyet Spanyolországban látunk, a helyzetre, amelyet Spanyolországban látunk, tehát öten, meg öt férfi megerőszakolt egy 18 éves lányt, voltak köztük volt katonák, rendőrök, volt, akiket már, voltak olyanok is, akiket már korábban is elítéltek. A bíró pedig elismerte, az előzetes vizsgálatokat, és nem veszi figyelembe a WhatsAppon található videófelvételeket, illetve a tanulvallomásokat. Egy bűncselekményről van itt szó, és az áldozatról szól a, a bűncselekmény. Az áldozat alapján hozzuk a, a döntést, mert pedig ott vannak ezek a dokumentumok, ott vannak ezek a, az iratok, amelyekről nem vesz, tanul, nem vesz bizonyságot a bíró. Éppen ezért fontos, hogy ne csak a papíron létezzenek a megfelelő intézkedések. Előfordul, hogy nem látunk elég messzire. Ott van, ott van például Angela, akit már halottan találtak meg és aki mindenféle ellenőrzés, mindenféle ellenőrzés gondoskodás nélkül volt, pedig tudtak arról, hogy mi történik vele. Szerint értek azzal, hogy előre kell lépni, de látni kell, hogy mi történik, melyik országban mi történik. A nőknek pedig túl kell a, nőkkel való gondolkod, a nőkről való gondolkodás területén a különböző ö, ideológiákon túl kell lépni. Itt a pártokról, a spanyol pártokról beszélek. Nagyon sok ö, férfi van a pártok tagjai között, vannak patriarha felfogásúak is, már pedig, hogyha nőkről beszélünk, akkor a különböző ideológiákon túl kell lépnünk, ugyanis a mi egyenlőségünkről, a mi nézőpontunkról van szó, szóval ezt nem szabad elfelejteni. Láthattuk, hogy bizonyos kormányok milyen intézkedéseket tettek. Még azt is szeretném elmondani, hogyha látjuk az utolsó statisztikákat, akkor azt is láthatjuk, hogy a megölt nők több mint 90%-a pszichológiai terrornak is alá volt vetve, mert pedig ezt nem szabad elfelejteni. A világnak, világhatás körébe bele kell, hogy tartozzon az erről való gondolkodás is. Nem szabad, hogy az áldozatokat bűnösként jelenítsük meg. Nem szabad, hogy a nők csendben maradjanak. Van, hogy van, aki azt mondja magának, hogy nincs értelme feljelentést tenni, ugyanis a végén úgyis az áldozat lesz a bűnös. Szerintem itt is erőfeszítésekre van szükség mindegy, hogy a bírák mire, mire, milyen szakértők, fontos, hogy fontos, hogy képezzük őket a témában, a jelenlegi helyzet ugyanis elfogadhatatlan. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót Efroditipus asszonynak, aki a görög parlament tagja. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην Ελλάδα... Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, kedves hölgyeim és uraim, én Görögországból érkeztem, ahol is 2006 óta vannak jogszabályaink, és a családon belüli erőszakot büntetjük. A családon belüli erőszak a nőket érinti. Ez egy nemi alapú erőszak, ne ringassuk magunkat illúzióba. Általában nemi alapú erőszakról van szó. A vizsgálatok a családon belüli erőszak mm, a családon belül elkövetett nemi erőszakra vonatkozó bejelentéseknél azt látjuk, hogy leginkább férfiak az elkövetők. Van forró drótunk, van gyermekeket, illetve nőket befogadó krízisközpontunk, illetve vannak tájékoztató központjaink is. Ezeket különböző EU-s programokból finanszírozzuk. Van bűnügyi mediációs programunk is. Ezt már végrehajtottuk, viszont Támos bírálatnak is áldozatul esett. A 2012-27-es irányelvet már átültettük. Ez az ered, a származás a szexuális beállítottság, az identitás, a fogyatékosság, illetve mm, egyéb helyzetek alapján elkövetett erőszak formái ellen lép fel az igazságügyi <clears throat> átláthatósági minisztériumon belül van is egy hatóságunk, amely ezen bűncselekmények a, bűncselekményeknek a vizsgálatával foglalkozunk. Ratifikáltuk az isztambuli egyezményt, még november 17-én el is kezdtük a konzultációs folyamatot, és 2017 végére, 2018 elejére meg fogjuk <clears throat> szavazni a, az ezzel foglalkozó törvényt, jogszabályt is. Az isztambuli egyezmény ratifikációján túl más változások is benne vannak ebben a törvényben. A családon belüli erőszakba belevesszük az hazazonos neműek élettársi kapcsolataim belül elkövetett erőszakot is. Betiltjuk betiltottuk a fegyverviselés jogát is, és lesznek olyan intézkedések, amelyekkel ezeket az intézkedéseket tudjuk majd monitorozni, és statisztikai adatokat tudunk majd rendszeres időközökkel gyűjteni. 2018-ra a finanszírozásnak a kérdését is meg kell oldanunk. Az, áldoz, az erőszaknak áldozatul esett nőket befogadó központok finanszírozásának kérdését. Ezeket állami forrásokból finanszírozzuk, és a kormány új javaslatainak köszönhetően új finanszírozási formáink is lesznek. <clears throat> ez hasonló lesz minden olyan országban, amely már ratifikálta az isztambuli egyezményt. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy a jogszabályozás előfeltétel, de a legfontosabb dolog az az, hogy megszabaduljunk a, a sztereotípiáktól, a nőkkel kapcsolatos sztereotípiáktól, meg kell szabadulnunk, és képesnek kell lennünk arra, hogy megfelelő eredményeket érjünk el, de ez csak akkor lehetséges, hogyha ebben a társadalom egészen egyetért. Nagyon köszönöm. Grazie, Presidente. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Következő szombaton, jövő szombaton, november 25-e lesz, vagyis a nők ellen elkövetett erőszak nemzetközi napja. Nagyon sok kolléganőm, én is úgy gondolom, hogy majd részt veszünk különböző eseményeken ezen nap kapcsán. Én például egy iskolában leszek, és a diákoknak fogok előadást tartani. Bátorítanom kell majd őket, főleg a lányokat arra, hogy szóljanak, hogyha bármiféle erőszaknak áldozatul esnek. Ugyanis minden az oktatással kezdődik, minden gyermekkorban kezdődik de jelenleg például Olaszországban nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki bejelentse az, általa, az ellen elkövetett erőszakot. Az áldozatok 85%-a ezt nem jelenti be. Miért? Azért, mert nincs elegendő eszköz, ha bár, ha bár van normatíva, van érvényben lévő normatíva, még sincs elég eszköz. Például nincs ö, olyan központ, nincs elég olyan központ, ahol az áldozatul esett nőket be lehetne fogadni. Mm, a vidéki területeken, persze most nem a nagyvárosokról beszélek, hanem inkább a vidéki területekről, ott nincsenek ilyen mm, központok. És akkor mi történik a családon belüli erőszak esetén? A nők nem beszélnek illetve ott van a stalking, amely lehet, hogy ele, az elején még nem súlyos, aztán viszont súlyossá válhat. Tudjuk, hogy ott vannak különböző magatartás formák, amelyek egészen a nők ellen elkövetett gyilkosságokig fajulhatnak. Egyértelmű látható, hogy a nők 85%-a nem szólal fel, hogyha áldozatul, esül valamilyen, áldozatul esik valamilyen formának a politika részéről megfelelő monitorozásra van szükség, annak érdekében, hogy azok a jogszabályok, amelyek már léteznek, amelyeket a parlamentek elfogadnak, azok valódi eszközökké válhassanak. Az ott a olasz parlamentben ről is beszélek is, beszélek is Mit jelent ez? Azt, hogy globális akaratra van szükség, globális politikai akaratra. Figyelemmel monitoroznunk kell, hogy mi történik. Ugyanis jelenleg a normáknak a nem megfelelő alkalmazása az magát a normát fogja meggyengíteni ratifikáljuk az egyezményt, de alkossunk jó ö, ö, törvényeket, és figyelem, utána a törvényeket be kell tartatni, és meg kell vizsgálni, hogy azokat betartják el. Köszönöm szépen. Most pedig Anna Veresnova kap szót a szlovák parlament képviselője. <laughs> Thank you. Um, ďakujem vám uh, Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Arról is szó volt itt, hogy nők gyakran rettenetes erőszakos cselekedet, erőszaknak vannak kitéve, én pedig tudom, hogy ez mit jelent, hiszen 20 évig dolgoztam nőkkel és gyermekekkel, akik a családon belüli erőszak áldozatai voltak. Öregeket, betegeket bántalmaztak a bántalmazók, de fiatalokat is, gyermekeket is. Hogyha komolyan gondoljuk a fellépést, akkor nem történhet meg, nem engedhető meg, hogy az egyezményt másként értelmezzék aki az isztambuli egyezményt vitatják, ha az isztambuli egyezményben nincsen konszenzus, akkor ne kényszerítsük a parlamenteket, hogy ezt ratifikálják. Látom az előítéleteket a politikai spektrum mindkét oldalán. A mi igazságügyminiszterünk intézményes párbeszédet akar bevezetni Szlovákiában. Az intézményes párbeszédben az egyezmény ellenzői és pártolói vennének részt. Vannak, akik minél gyorsabban szeretnék végrehajtani <clears throat> az egyezményt, mások pedig mellett vannak, akik az aláírást vissza akarják vonatni. Én a második táborba tartozom, de talán megértenek, húsz éven keresztül segítettem az áldozatnőket, az áldozattá vált nőket, de nem fair dolog, hogy befeketítjük azokat a politikusokat, akik erről a kérdésről akarnak beszélni. A nők terhére elkövetett ott fel kell számolni, nem mondhatjuk azt, hogy azok a politikusok, akik az isztambuli egyezményt nem akarják ratifikálni, erőszakpártiak volnának. <clears throat> Szlovákiában létezik egy törvény. 139 igen szavazattal fogadták ezt el, 149 jelenlévő képviselőből 139 fogadta el ezt a törvényt. Nos, ez a törvény az áldozatok védelméről szól, többek között a gyermekek és a nők, női áldozatok védelméről, és biztosítja a védelemhez szükséges finanszírozást. A tanácsadás, a biztonságos házak működtetése elengedhetetlen. Csak így tudjuk az erőszak áldozatait megvédeni. De erről szól már hatályos szlovák törvény, nem kell erről újabb törvényt elfogadni. Köszönöm szépen, és pedig ott leszünk képviselő. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a Nemzeti Parlamentek képviselőit, hogy eljöttek erre, és részt vesznek ezen nagyon fontos vitám. Hosszú ideje beszélünk erről a témáról a tisztelt házban, és az isztabuli egyezmény ratifikációja sok országban, illetve az Európai Unióban még akadozik. Itt az ideje annak, hogy a legszélesebb értelemben ratifikáljuk ezt a megállapodást. Nagyon fontos, hogy megfelelő jogszabályokat fogadjunk el. Spanyolországban például nagy változás történt az isztambuli egyezménye ratifikálása óta. Az isztambuli egyezmény tehát egy nagyszerű eszköz, de, és ezt ki szeretném emelni, ezt a szempontot, nem szabad erre hivatkozva öm, azt mondani, hogy jó, jó, ratifikáltuk, de nem teszünk semmit. Nem, a végrehajtáshoz konkrét cselekmények kellenek. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a jog megvalósulását meg kell akadályozni az erőszakos cselekményeket. Van még tehát mit tenni. Törvényekre van szükség, a törvények szükséges, de nem elegendő feltételt biztosítanak. Egy olyan kontextussal van dolgunk, egy olyan kontextusban jelenik meg ez, ez a cselekmény típus, amely szörnyű fájdalmat okoz, <clears throat> és nekem személyesen fáj, hogyha valaki azt mondja, hogy azt meri mondani, hogy a nemek alapján való erőszakos cselekedetek elleni felszólamlás és az ezzel ellen való fellépés e, ideológiai elvakultságból ered. Ugyanakkor a nők elleni erőszak egy általános egyenlőtlenség kontextusában értelmezhető a nemek közötti egyenlőség európai intézménye kitűnő munkát végez, és megmutatja a jelentéseiben, hogy a különbségek nőnek, és ez igaz egyébként a munkaerőpiacon, igaz a bérkülönbségekre, igaz a nyugdíjban mutatkozó különbségekre is. Tehát visszalépést tanúi vagyunk Európában. És azt látjuk, hogy patriarchális viselkedési módozatok nemhogy nem változnának meg, hanem újabb és újabb formában öltenek testet. Ez az egyenlőtlenség, amely a társadalomban megjelenik, előfeltétele ennek az erőszaknak. Ezért tehát specifikus intézkedésekkel, eszközökkel kell fellépni az erőszak ellen, de ugyanakkor az okokat is fel kell számolnunk. Az okok pedig az egyenlőtlenségben találhatók. Az egyenlőség az egyenjogosítási menetrend végrehajtása megakadt. Ez a bizottságon múlik, nem a mi házunk a parlamenten. Nagyon sok jogi aktus a tanács asztalán van, de például ezeket nem fogadják el. Például a um, igazgató tanácsokban és igazgatásokban dolgozó nőkről szóló irányelv tervezet. Üzenem tehát a nemzeti parlamenti képviselőknek, hassanak oda, hogy a kormányuk a tanácsban előbbre vigye ezen dossziék tárgyalását azért, hogy végezetül sikerüljön elfogadni ezeket a jogszabályokat európai szintéren, és így fellépni az egyenlőtlenség ellen. Most pedig Susanna Camarano Fenitas a spanyol parlamentből. Az előttem szólók már felvetették a e kérdéseket, épp úgy, mint Urtoszun képviselő, vagy a kongresszusból, spanyol kongresszusból jövő kollega. Spanyolországban a nemek elleni, nem alapú erőszakos cselekmények abszolút központi prioritással rendelkeznek. Egy kerettörvényt fogadtunk el már évekkel korábban, amelyben az áldozatok védelméről is szó volt. Ma idén egy jogi normaszöveggel a gyermekek védelméről szóló jogszabályt is elfogadtuk, hogy a gyermekekből ne legyen járulékos áldozat, ne legyenek kiszolgáltatva. Ezen felül pedig belső jogszabályainkat az isztambuli egyezményhez igazítottuk, a stalkingról, a zaklatásról való tényállásokat bevezettük. 2014-ben, erről már hallottunk itt, Spanyolország pedig ratifikált az isztambuli egyezményt. Több intézkedést fogadtunk el, vannak jogalkotói intézkedések, már sok stratégiai természetűek, jegyzőkönyveket és akcióterveket fogadtunk el. A spanyol parlament tehát sokat tett. Spanyolországban a parlament két házas rendszerben működik. A kongresszus elnöke abszolút prioritásos ügyként kezeli ezt, de a szenátus is. Ezért tehát a nemek közötti erőszak elleni harcról egy munkacsoport állt fel illetve egy paktumot kötöttünk, egy megállapodást kötöttünk, mind a két ház minden frakciója felsorokozott ezen megállapodás mögött aláíróként. Nem engedtük, hogy ideológiai éket verjen bárki közénk nagy, egyértelmű politikai többséggel, álltak ki a spanyol parlamenti pártok a paktum mellett, és a költségvetésből egy milliárd eurós támogatást kap a program végrehajtása. A szenátus 67 intézkedést, végrehajtási terveket, jogi aktusokat fogadott el, melyeknek segítségével e politikai célokat meg lehet valósítani, illetve a megvalósítás útjában lévő akadályokat fel lehet számolni. A gyermekjogok nemzetközi napját ünnepeltük nem olyan régen, hamarosan pedig a nők elleni erőszak nemzetközi napja közeleg. Ne feledkezünk tehát meg erről a témáról. Nagyon fontos, hogy lássuk, megértsük, hogy a fiatalok hogyan tekintenek erre a problémára. Spanyolországban egy csomó a tanterveket, az oktatás rendjét érintő intézkedést foganatosítottunk annak érdekében, hogy már iskolás korban, már a gyermekek körében is érzékenyé váljanak fiúk is és lányok is a családon belüli erőszak és a nem, nemek alapján elkövetett erőszakos cselekmények iránt. Az iskolában például azt is tanítják, hogy hogyan lehet megelőzni ez ilyesmit, illetve hogy nem szabad elhallgatni. Az olasz szenátus képviselő is arról beszélt, hogy nagyon fontos, hogy a fiatal lányoknak megtanítsuk, hogyan védekezhetnek. Többek között a közösségi háló segítségével. De tanítani kell a szülőket is, hogy megértsék, milyen ez a jelenség. De érzékenyíteni kell a tanárokat, bírákat, szociális munkásokat, pszichológusokat, orvosokat a jelenségre. Ezt tesszük mi, soha nem megfeledkezve a fiatal, a fiatalokról, mint legfőbb célcsoportról. Természetesen az elkövetőre is figyelünk, és megmondjuk a BTK-ban, hogy milyen büntetési tételre számíthatnak. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Egyrészt rendelkezünk tehát egy jogi kerettel. Ez már ma is segíti a fellépést, hogyha például az apa a gyermekeket instrumentalizálja az anya elleni harcban. Ebben az esetben például az apa láthatási jogát felfüggesztik a büntető, illetve a polgári eljárás lezárultáig. Vagy hogyha az apát eh, erőszakos cselekedetért ítelték el, akkor a láthatási jogát fel lehet függeszteni. Sok mindent teszünk annak érdekében, hogy a gyermekeket is megvédjük, akik nem csak ingyenes jogi segítségnyújtással rendelkeznek, hanem pszichológus is támogatja őket, azért, hogy végezetül sikerüljön az ördögi kört áttörnünk. Nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjét folytassuk, és persze felszólítom önöket is arra, hogy a saját országaikban is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ez írott törvényből és jogszabályból valóság váljék. Köszönöm szépen. Kérem önöket, hogy egy picit rövidebbre fogják magukat, hiszen sokan kértek még szót. Túl sok idő nem áll rendelkezésünkre, Fontos ugyanakkor, hogy egymástól tanuljunk, most pedig Goranak úr kap szót Szlovéniából. Hölgyeim és uraim! A szlovén köztársaság aláírta az isztambuli egyezményt 2011. szeptember 8-án. Ezt pedig 2015. február 5-én ratifikálta. Röviden el szeretném magyarázni, hogy az isztambuli egyezményt ez idáig hogyan hajtottuk végre. És szlovénul folytatom felszólalásomat. elfogadtuk, tehát eh, módosítottuk a jogszabályokat azért, hogy megakadályozzuk a családon belüli erőszakot. Módosítottuk a büntető törvénykönyvet, és Elsősorban a büntető törvénykönyv módosításával pedig sikerült olyan jogszabályi tényállásokat létrehozni, amelyekkel például az erőszakos háza, kierőszakott házasság, kényszerházasság, vagy a családon belüli erőszak ellen fel tudunk lépni. Jogalapra volt szükség, ahhoz, hogy itt a fellépést biztosítsuk. Ezen felül egy állásfoglalást is elfogadtunk, egy határozatot is elfogadtunk a nők és férfiak egyenjogosításáról szóló nemzeti programról. Ezek sok részprogramból állnak, például a nők elleni erőszakkal szembeni nulla tolerancia programját. A további lépésekről, melyeket a területen a nemzeti prevenciós családon belüli erőszak és nők terhére elkövetett erőszak prevenciós programjában határozunk meg. Ezt a programot vitatja most a szolóbain parlament, és hamarosan elfogadja. Néhány lépést említenék még, amelyet Szlovéniában előkészítenek, vagy már meg is tettek, tettünk. Egyrészt a nők elleni erőszak projektjét említem, másrészt az állítsuk meg a nők és lányok terhére elkövetett online erőszakos cselekményeteket, aztán azonos jogot nőknek és férfiaknak, ez egy civil szervezete, amelyet szintén támogat az állam. Néhány statisztikai adattal fejezem be, ezek rendőrségi adatok. az isztambuli egyezmény ratifikációja utáni időszakról szólnak ezek. Egyrészt kisebb súlyú cselekedetek, melyek az családon belüli erőszak jeleit mutatják. Itt csökkent a szám, a cselekmények száma, de nem jelentősen. Másrészt a bűncselekmények, <clears throat> amelyeket a családokban belül elkövettek volna, és amelyeknek áldozatai nők lettek volna, jelentősen csökkentek. Ez is egy eredmény. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ezzel a második rész végéhez értünk, amelyben az egyes tagállamok helyzetét térképeztük föl. Öten kérnek még szót, Kérem őket, hogy esetleg a harmadik beszélgetés során eh, ragadják meg a szót, nyugodjanak meg, mindenki megkapja a szót. Öt nemzeti parlamenti képviselő jelentkezett szólásra, és mondom, ők megkapják a következő fordulóban a szót. De erre a fordulóra nem tudunk több időt számítani, Figyelembe kell egyébként venni, hogy mind a nemzeti parlamentek, mind az Európai Parlament képviselői szóhoz jussanak. Ahogyan a spanyol kollega mondta, nagyon fontos, hogy önök, nemzeti parlamenti képviselők nyomást gyakoroljanak a tanácsra. Most észt soros elnökség van, jövő fél évben bulgár soros elnökség lesz. Fontos tehát, hogy nyomást gyakoroljanak a tanácsra, hogy kormányaik által hogy eh, egyrészt a kormányuk, illetve a kormányuk ratifikálják az isztambuli egyezményt, másrészt az európai szintéren lévő dossziék ügyét előbbre vigyék. A vita harmadik témája pedig az EU belépése aláíróként az isztambuli egyezménybe. Köszönöm a második pódiumbeszélgetés résztvevőinek a részvételt, és kérem a harmadik pódiumbeszélgetés tagjainak, hogy jöjjenek ide az elnöki emelvényre. Ir dabar noriu pakviesti, e, noriu pakviesti išdėdis. Kérem tehát a következő pódium beszélgetés tagjait, hogy jöjjenek ide a pódiumra. Lisa Ovir, az észt parlament tagja, Gülzün Bilkehan asszony az Európa Tanács képviseletében, és Laura Albu asszony az Európai Nőlobi képviselője tagja. Kedves kollégák, rátérünk a mai vita délután utolsó részére. Először meghallgatjuk Liza Óvír asszonyt, aki az ÉSZ Parlament Jogi és Európai Ügyi Bizottságának tagja. 7 hetes perc áll a rendelkezésére, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönöm a kezdeményezést és a meghívást, a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a rendkívül fontos témáról. Gyönyörű anyanyelvemen észül folytatom most. Az isztambuli egyezményt 2011 áprilisában fogadták el, 2014 szeptemberében írta alá az egyezményt Észtország. Idén szeptemberben pedig az Ész parlament ratifikálta is az egyezményt. Az egyezmény egy olyan Európát akar felépíteni, amelyben sem, az erőszak semmilyen formájában nincs jelen a nők elleni erőszak, ahol az EU meg tudja védeni a nőket az erőszaktól, és őszinte egyenlőség uralkodik nők és férfiak között. De túl gyakran fordul elő, erőszak fordulnak elő nő, erőszakos cselekmények Európában családon belüli erőszak. Az egyezmény szerint ez nem a családok, az egyes családok problémája, hanem közösségi probléma. Gondot jelent a családon belüli erőszak Észtországban is. Az ész lakosság mintegy 50 a már látott, hallott, vagy közvetlenül megtapasztalt erőszakot családon belül. miközben az emberek elítélik a családon belüli erőszakot, 10% mégis úgy gondolja, hogy erre időnként szükség van. És tendencia az, hogy hibáztatják az áldozatot. Az észek 14% úgy gondolják, hogy részben azért az áldozat is hibáztatható az ellen elkövetett eh, családon belüli erőszakért 70%-ban partnerek követik el az erőszakot, és 80%-ban az elkövetők férfiak, az áldozatok pedig rendszerint nők. Nagyon sok tanulmány készült Észtországban az egyezmény kontextusában, az egyezmény összefüggésben. Az egyik tanulmányban amely 2011-ben készült, rámutattak arra, hogy az észnők 12%-ával szemben követtek már el eh, szexuális vagy fizikai erőszakot a családon belül. A szexuális erőszak eh, által érintett nők száma tízezer, eh, a fizikai erőszak áldozatainak száma pedig 12 ezer volt. Általában olyan helyzetekről van szó, amikor a nők áldozattá válnak, és kilépnek abból a kapcsolatból, aminek kapcsán erőszak érte őket. Egy másik tanulmány rámutatott arra, hogy a családon belüli erőszaknak nagyon magas a társadalmi ára, az állam számára is felmerülnek a költségek, egészségügyi, szociális szolgáltatások költsége, az igazságszolgáltatás költségei. Természetesen az áldozatok eh, szempontjából pedig őket borzasztó nagy eh, sérelem és eh, kár éri amihez hozzátartozik mentális-fizikai egészségük romlása, és ez veszteséget jelent a munkaadók számára. Észtországban a családon belüli erőszak költsége becslések szerint 116 millió euró, és akkor még nem beszéltünk a tönkretett életekről. 2017 elején a kormány a parlament elé vitte az egyezmény ratifikálásának ügyét. Több jogszabálymódosításra került sor a büntető törvénykönyvben, illetve az áldozatvédelmi törvényben. Ami ezeket a változtatásokat illeti, az áldozatvédelmi törvény módosítása révén az áldozatok jobban hozzáférnek különböző támogató központokban nyújtott szolgáltatásokhoz, és javult ezeknek a központoknak a finanszírozása, a pénzügyi helyzete is, tehát több támogatás, pénzügyi támogatást kaptak. Voltak olyan eset, területek, illetve az egyezmény kapcsán több tényállás bekerült a büntetőtörvénykönyvbe, mint a stalking, a kényszerházasság, a nők női nemi szervek csonkítása. Ezek új büntető tényállásokként kerültek be a büntető törvénykönyvbe az egyezmény ratifikálása után. Az isztambuli egyezmény kapcsán számos tapasztalatra tettem szert a parlamentünk jogi szakbizottságában. Az egyezménnyel kapcsolatban készült tanulmányok és jogszabálytervezetek lehetővé tették számomra, hogy elemezzem a helyzetet, különösen az észt jogszabályok miben létét. A nők 53%-a e, életében legalább egyszer elszenvedett szexuális erőszakot. Az 55 évesnél fiatalabb korosztályra terjedt ki ez a vizsgálat olyan helyzetekben, amikor molesztálták őket, szexuálisan zaklatták őket. Elég széles körben elterjedt a zaklatás Észtországban, és vannak, akik ezt el is fogadják, pedig nagyon súlyos következményei vannak az ilyen zaklatásnak a az érintett nők magánéletére, egészségére nézve is. Egy olyan bírósági eset volt, amelyből én azt a következtetés vonom le, hogy nem megfelelő még a szabályozás. Annak ellenére, hogy létezik törvény, a nők gyakorlatilag mégsem élveznek védelmet, mert nincs megfelelő esetjog, nincs kialakult bírósági döntési gyakorlat. A szexuális zaklatás jogi szabályozása mindenképpen szükségesé vált közvetlenül azután, hogy a rendőrséghez eljutott bűncselekmények híre, illetve a rendőrség elkezdett nyomozni bizonyos bűncselekmények kapcsán. Az ész állam elkötelezett amellett, hogy megvédje a nőket, az áldozatokat, és megfelelő módon bánjon az elkövetővel. A kérdésről számos helyen, fórumon folyik vita, eszmecsere Észtországban. És tudom, hogy annak ellenére, hogy sokkal nagyobb most már a tudatosság, nagy lépést tettünk az egyenlőbb társadalom felé, azért elég, ha körülnézünk a világban. Ha megnézzük, hogy a közelmúltban mi történt, és már is tudjuk, hogy még nagyon sokat tennivalónk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Gülszön Bilgán asszonyé a szó, aki az Európa tanácsban a nők elleni erőszak állandó illetékes szóvivője. Köszönöm, elnök asszony! Kedves hölgyeim és uraim! On a l'habitude. En tout cas, moi... Euh... Úgy látom, hogy többen vagyunk nők, mint férfiak. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és lehetőségem van arra, hogy felszólaljak önök előtt, és beszéljek erről a fontos témáról. Ez pedig a nők elleni erőszak. Az Európai Unió fontos jelzést küldött a témában, azzal, hogy júniusban aláírta a, az iszambuli egyezményt. Ez egy rendkívül fontos lépés, ugyanis egy plusz emeletet jelent abban az emelvényben, amelyel a nők ellen erőszak ellen harcolunk. Az, Európai, az Európa Tanácsban én vagyok a témának az általános jelentéstevője, és tagja vagyok az több éve a diszkrimináció ellenes esélyegyenlőségi szakbizottságnak, amely nem régiben elfogadott egy határozatot a köztereken történő szexuális zaklatás témájában, és a jelentés pedig a kényszerházasságok témájában éppen készülőben van. Bizonyára tudják, hogy még nagyon sokat kell tennünk a nők elleni erőszak terén különböző jogszabályozásokra van szükség. Ezeknek az elfogadása már folyamatban van Európában, azonban a mentalitás lassan változik. Én Törökországból származom. Törökország írta alá és ratifikálta először az egyezményt, isztambuli egyezmény, ez onnan származik, hogy ott írták alá először az egyezményt. Tudom, hogy néha könnyű, lehet, hogy nem könnyű, tényleg sok bátorságra van szükség hozzá, de a végrehajtáshoz nagyon sok bátorságra van tehát szükség. Ahogyan azt nagyon helyesen mondta a francia, François Héritier, francia professzor, aki múlt héten hunyt el, természetről beszélünk, arról a természet, egy olyan természetről, amely szerint a férfiak erőszakosak, és általában dominálnak. Azt is szokták mondani, hogy az ember, a férfi állatias, pedig ez nem így van. Nem arról van szó, hogy valaki természetéből fakadóan erőszakos, hanem a kultúra teszi azt, hogy ezt elfogadjuk, és a kultúra miatt, a mentalitás miatt kell változásokat eszközölnünk az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint az erőszak elleni harc nem a nemi ideológiát jelenti, és nem a család lerombolását tűzte ki célul. Amióta az isztambuli egyezmény érvényben van, ez a harc újabb eszközzel gazdagodott. gazdagodott. Ez az egyezmény egy teljes értékű jogi eszköz, amelyet most a tagállamoknak kell végrehajtaniuk tehát elsősorban egy jogi eszközről van szó. Az isztambuli egyezmény elismeri a nők ellen elkövetett erőszakot, mint emberi, öm, emberi jogi sérelmet. És a, az áldozatok állnak minden intézkedés középpontjában. Egy olyan eszközről van szó, amely a megelőzés, az áldozatok mm, védelme és az elkövetők büntetése szempontjából is rendkívül fontos. Érzékenyítenünk kell a témában, harcolnunk kell a nők ellen elkövetett erőszak ellen, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az államok megelőzik ezen erőszak formákat, és segítik a mm, segítik az áldozatokat a különböző jogszabályok meghozatalával. Az isztambuli egyezmény új jogi keretet ad a nők ellen elkövetett erőszak elleni harcban a parlamenteknek pedig különösen fontos szerepük van. A 70-es cikkben a az egyezmény kimondja, hogy a nemzeti tagállamok parlamentjeinek kell részt venniük a végrehajtási eszközök monitorozásában. Ez az első alkalom, hogy a végrehajtás monitorozásában egy Európa tanácsi szövegben a tagállami parlamentekre hárul ez a feladat. Na de felmerül egy kérdés. A parlament, a parlamentek hogyan tudnak hatékonyan monitorozni, hogyan tudják hatékonyan ellenőrizni, hogy valóban megvalósítják-e az egyezmény által um, kitűzött célokat. Először is a tagállamoknak kell jogszabályokat hozniuk. Ez a, ezzel a funkcióval már meg is valósul az isztambuli egyezmény egyik kötelezettségvállalása. A parlamenteknek kell megnézniük, hogy a nemzeti jogszabályozás megfelel-e az egyezményből származó kötelezettségeknek. Éppen ezért a parlamenteknek kell, hogyha erre szükség van, akkor jogszabályváltozásokat eszközölni, hogy megfelelőképpen megfelelőképpen átalakítsák a saját jogrendszerüket, annak érdekében, hogy ez megfeleljen az egyezmény által előírt kötelezettségvállalásoknak. Ami a költségvetést illeti, a költségvetést szintén a tagállamok szavazzák meg. Az egyezmény, az isztambuli egyezmény mm, bizonyos pénzügyi felelősséget is hárít a, mm, hárít a tagállamokra. Például nőket befogadó krízisközpontokat kell létrehozniuk. A nemzeti parlamenteknek fontos szerepük van a költségvetés kialakításában, és figyelniük kell a tagállami parlamenteknek arra, hogy a nők ellen, erőszak, e, nők ellen elkövetett erőszak megelőzésére megfelelő költségvetés álljon rendelkezésre, valamint a én is ugye az ellenzékbe tartozom, a kormány ellenőrzésére is megfelelő költségvetést kell előirányozni. Először is azokkal a kérdésekkel kell kezdenünk, amelyeket a plenáris üléseken felteszünk az illetékes miniszternek. Megkérhetjük a minisztert arra, hogy a kormányt támogass, ö, ö, tájékoztassa az isztambuli egyezmény végrehajtásáról az Európa Tanács külön szerkezet létrehozását tűzte ki célul a nemzeti parlamentekben. Legyen például egy olyan bizottság, amely az emberi jogokkal foglalkozik. Ez a szakbizottság kell, hogy vizsgálja azt, hogy a nemzetközi emberi jogi szerződéseket, szövegeket betartja az adott tagállam. Tehát először kérdéseket kell feltenni, hogy aztán azokra választ kaphassunk. 2014-ben egy másik határozat kiemelte, hogy milyen fontos az, hogy a tagállami parlamentek, a nemzeti bizottságok, nemzeti hatóságok véleményét kikérjék, olyan hatóságok véleményét, amelyek amelyek az emberjogokkal foglalkoznak, illetve civil szervezetek véleményét is. Mm, független szakértők tudják megfelelőképpen vizsgálni, hogy az isztambuli egyezményt betartják-e az adott országban. A végrehajtó hatalom ellenőrzése nem elég. Arra is szükség van, hogy a parlament közvetlenül részt vehessen a Grevio mm, a grevio munkájában. A 110-es cikk kimondja, hogy a tagállami parlamentek a Grevio anyagaihoz hozzá kell, hogy férjenek, hogy az azon azokban foglalt tanul, hogy az azokban foglalt célkitűzéseket meg tudják valósítani. Engedjék meg, hogy zárásképpen mondjak pár szót a parlamenti hálózatról, amely a nők elleni erőszak ellen küzd, és amelyet én koordinálok. Reggel egy nagyon gyümölcsöző mm, ülésünk volt, ahol is szakértőkkel, parlamenti képviselőkkel tárgyaltunk. Már majdnem mindent elmondtam, még azt is szeretném elmondani, hogy az isztambuli egyezmény nyel európai, illetve nemzetközi szinten elítéljük a nők elleni erőszakot, de alkalmazni, végre is kell hajtani ezt az egyezményt, hogy le tudjunk számolni a nők ellen elkövetett erőszak minden formájával. Köszönöm a figyelmet. Most pedig Laura Albu asszony következik az Európai Nő Lobby Szervezet képviseletében. Köszönöm szépen a meghívást. A nők elleni erőszak nemzetközi napján. Hogy mutassam be mindenek előtt az európai nő lobbit, a legnagyobb civil szervezetet, amely női jogokat védi. Tagjai vannak Szerbiában, Macedóniában, Törökországon, az EU tagállamokon kívül. Én személy szerint a romániai női lobbit képviselem. Az európai nő, lobby nők, lányok elleni erőszakért küzd egy politikai szervezet, érzékenyítéssel, adatgyűjtéssel foglalkozik, és intenzíven azon dolgozik, hogy a politikai programokban a nők elleni, erőszak elleni küzdelem legfontosabb prioritások között szerepeljen két oldala van a jelenlegi valóságnak Európában ennek a kérdésnek a kapcsán. A női szervezeteket igazából nem veszik komolyan. Mi üdvözölhettünk nagyon pozitív politikai fejleményeket, amelyeket sok esetben az Európa Tanács isztambuli egyezménye indított el az útjára. 2017-et azon évként ünnepeljük, amikor fokozódott erőfeszítéseket teszünk a nők elleni erőszak elleni küzdelemben, és amikor az EU ratifikálni fogja az isztambuli egyezményt. Az EU nagyon robosztus üzenetet fogalmaz meg ezzel, hogy nagyon komolyan fellép a női jogok megsértése, a nők elleni erőszak ellen. De van a valóságnak egy másik oldala is. Nem akarom megismételni azt, amit az előttem szóló eh, tisztelt előadók elmondtak, de az Európai Nőbi Lobby megfigyelő központjának 35 szakértője eh, szerint még nem élveznek a nők a férfiakkal egyelő védelmet az Európai Unióban. Sajnos nemzeti jogszabályok között nagyon nagyok a különbségek az államok között. A nők elleni erőszakkal kapcsolatos fontos állásfoglalások, amelyeket az Európai Parlament fogadott el, ezek között van egy nagyon erős szeptemberi állásfoglalás, ami a következő következtetést fogalmazza meg. Attól függően, hogy hol él egy nő, lehet, hogy nem szolgáltatnak neki igazságot, sőt meg sem hallgatják. Nagyon sok országban, eh, tehát nem veszik elég komolyan a nők elleni erőszakot. Még mennyi bizonyítékunkra van szükség, amíg eh, cselekszünk? Hány nőt eh, fognak megerőszakolni, meggyilkolni, mielőtt Európa ezt elfogadhatatlannak nyilvánítja? Több mint 25 európai civil szervezet csatlakozott ahhoz a javaslatunkhoz, hogy alakítsunk egy koalíciót a nők elleni erőszakért folytatott küzdelemben LGBTI, roma szervezetek és sok szervezet konkrét cselekvést követel. EU szintű cselekvésre, fellépésre van szükség ahhoz, hogy javuljon a helyzet, és biztosít biztosíthassuk azt, hogy minden Európában élő eh, nő és eh, lány eh, védelmet élvez. Az isztambuli egyezmény EU általi ratifikálása felé haladunk. Az észtelnökség biztosította azt, hogy ez a dosszié politikai prioritást élvez továbbra is, és az isztambuli egyezmény elfogadásával együtt jár majd egy nagyon erőteljes magatartási kódex életbe lépte is. Európai politikai válaszra van szükség, és most lehetőség van arra, hogy együtt megtaláljuk azt, hogyan tudjuk közösen megvalósítani az egyezmény legfontosabb követelményeit, a nők védelmét, az elkövetők megbüntetését. Az Európa Európai Unió általi ratifikáció kívül kell, hogy maradjon azon a vitán, hogy most miben van kizárólagos kompetenciája az EU-nak, illetve még a vegyes kompetenciához tartozó kérdések. A következő hónapokban a elfogadás, illetve az EU csatl- egyezményhez történő csatlakozásának a folyamatának a tanúi leszünk. Jövőre a bulgár és az osztrák soros elnökségek tesznek majd erőfeszítést az ügyben, hogy megfelelő ütemezés szerint megtörténjen a ratifikáció. Látunk változásokat, de valódi változásokat akarunk, nem csak egy reformot. Mit akarunk? Mindenek előtt azt, hogy az EU és a tagállamok ismerjék el azt, hogy a nők elleni férfiak által elkövetett erőszak minden formája azért valósul meg, mert nők ellen irányul, tehát hogy itt a eh, nem specifikus erőszakról van szó támogatást, segítséget kell adni minden nő és lány áldozatnak. Stratégia nélkül nem lesz költségvetés, nem lesz társadalmi nemre alapozott költségvetés. A nők és férfiak közötti egyenlőség strukturális kérdés is. Ezen ernyő alatt intézünk felhívást arra, hogy az EU nevezzen ki egy koordinátort a nők elleni erőszak megszüntetése érdekében. Legyen koordináció a különböző EU intézmények között, és ez kapjon támogatást nemzeti szinten. Felhívást intézünk arra is, hogy legyenek rendszer szintű konzultációk női szervezetekkel, a nőknek nyújtott támogatás erősítése érdekében legyenek kampányok helyi és EU szinten. Az Európai Parlament állásfoglalását szeptemberben a képviselők túlnyomó többséget eh, támogatta, és az állásfoglalás lényege, hogy az EU csatlakozzon az eh, isztambuli egyezményhez. Ez további EU szintű jogszabályjal, jogalkotást is szükségessé tesz. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Anna Maria Corazza Bilt, eh, Corazza Bilt asszonynak, és um, Bonifej uh, asszonynak, a két előadónak a kiváló munkáért. A nők elleni erőszak nem egyfajta absztrakt dolog. Nagyon sokszor az elkövető az áldozatot uh, okolja, hogy ez a Me Too mozgalomban is um, hangsúlyosan kifejezésre került. Most már túl sokan, túl hangosan nem emelik fel a szavokat ahhoz, hogy ezt ignorálni lehessen. Ahogy egy eh, híres feminista eh, mondta, eh, nincsenek szabad akaratukból hallgatók, hanem csak elhallgatottak. Itt különös kiszolgáltatott helyzetben vannak a fogyatékkal élők, a különösen szegények, a, a bevándorlónők. Nem szabad tovább ezt a politikát folytatni, szembe kell nézni a valósággal, és cselekedni kell. Hadd hívjam fel önöket arra, hogy vegyenek részt a konferenciákon, amelynek a tárgya, ez a téma lesz, és az EU német képviseletén tartjuk majd meg december 16-án, és kérem, hogy a nők elleni erőszak kampány 16 napja alatt kövessenek minket a közösségi oldalakon, és nem akarunk még egy, még száz évig várni, most van itt az ideje a cselekvésnek. Köszönöm szépen. Most pedig az Európa Parlament állásfoglalásának jelentésének előadója kap szót, azaz Anna Maria Corazza Bilt. 5 perc áll rendelkezésére, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban egy nagyon fontos és remek lehetőség ez, hogy nemzeti parlamentekkel fogjunk össze. Nagyon fontos a szerepünk az isztambuli egyezmény ratifikálásában. Az Európa Tanács egyezményéről van szó természetesen, és nagyon köszönöm, Laura, hogy érzékeltetted velünk, milyen sürgető feladatról van szó szeretnék hálával adózni a civil szervezeteknek, a civil társadalomnak, ők rengeteget tesznek a mindennapokban, hogy az isztambuli egyezmény alapján is védelmet biztosítsanak a nőknek. Ez a jelenség annyira elterjedt, és olyan túl sokszor tolerálják. Lányok, nők millióit teszi tönkre az erőszak. És remélem, most elég elegen vagyunk, és hangosan mondhatjuk, zárhatjuk ki azt, hogy ezt nem eh, engedjük tovább közterületeken, vagy otthon, vagy eh, eh, sokszor az interneten, a közösségi oldalakon is ott van az erőszak. Ez a pornográfia mm, és a mm, kényszerítések, az erőszak minden formája nagyon sok életet tesz tönkre. És most, amikor látjuk azt, hogy a világon, ha, ugye a MeToo kampányon is, hogy milliókat zaklatnak, sokkoló, és szó sem jutunk, amikor látjuk azt, hogy akár 20 éve, vagy 30 éve, vagy tegnap, vagy ma még mindig milyen rengeteg nők szenvednek el abúzust, a férfiak hatalommal való visszaéléséből fakadó erőszakot a nők most végre felállnak, felemelik a hangjukat. Tudjuk, hogy milyen nehéz ezt megtenni, amikor valaki bátor, és végig, megy ezen a nagyon fájdalmas, kínos folyamaton, hogy emlékezik, hogy elmondja azt, ami vele történt, a, mindezzel a szégyennel, a zavarodottsággal együtt, amit érzett, és akkor azt látja, hogy még sokszor a nők sem hisznek neki, vagy nem veszik komolyan de hogyha eh, felvállalunk egy feladatot, eh, hogyha érteni akarjuk, hogy milyen szabályok mentén játszák ezt a játékot, nos, eh, akkor látnunk kell azt, hogy az isztambuli egyezmény hozzájárulhat a, hangula, a, a szemléletváltozáshoz is, hogy leszámoljunk a sztereotípiákkal, hogy a kultúráinkban ugye, megkapják a nők, és természetesen a fiúk, férfiak is a nekik járó tiszteletet és ne a nőket szégyenítsék meg és hibáztassák, hanem az elkövetőre eh, háruljon a figyelem, és erre a hangsúlyváltásra mindenképpen szükség van. Véget kell vetni a hallgatásnak. Mondjak el valamit, amit eh, Svédországban éltem meg eh, vasárnap este. Eh, több száz színházi színés Stockholm egyik főterén hangosan felolvasta, és ezt a média közvetítette, tehát olvastak fel történeteket, melyeknek az áldozatai nők voltak. A motto az volt, hogy nem hallgatunk tovább. Silence Action volt a neve ennek az akciónak, gondolom sokan hallottak róla és nagyon fontos, hogy továbbra is helyzetbe hozzuk a nőket, hogy megtörjék a csöndet, a hallgatást, hogy menj, forduljanak a rendőrséghez, hogy érezzék a velük helyzet bizalmat. Egy, egy bűncselekményről van szó, és ezt a helyzetet orvosolni kell. Szankciókra, szigorúbb szankciókra van szükség, hiszen bűncselekményről van szó, és az elkövetőket el kell ítélni. Természetesen, ahogy ön is mondta, itt a férfiak követnek el áldozatot nők ellen, az esetek túlnyomó többségében féltékenység, vagy alkohol, vagy bármi miatt, de nem viselik el sokszor, hogy a nők függetlenek, modernek, vagy egyszerűen túl erősek. Még hagyj említsek meg valamit. Az egyik legszörnyűbb bűncselekmény típusról, amikor családi bűn szövetkezett követi el a bűncselekményt, a, sokszor a gyilkosságot. Fontos látnunk azt, hogy az ilyen becsület, úgynevezett becsületgyilkosságok igazolhatatlanok, semmilyen vallás, semmi nem indokolhat ilyen bűncselekményt, hogy elnyomjanak, vagy akár meggyilkoljanak nőket. Az isztambuli egyezmény kapcsán kedves kolléganőmmel együtt küzdünk, küzdöttünk az elmúlt években, minden frakciókon keresztül nyúlóan azért, hogy az EU is ratifikálja az egyezményt. Miért van erre szükség? Az EU csatlakozása ugyanis erősítené az eszközeinket, egy koherensebb jogi keret jönne létre, és így válna valóban lehetőség, lehetővé az egyezmény megvalósítása. Tehát tegyenek, tegyünk mindent meg azért, hogy tagállamok, minden tagállam ratifikálja. De még nem történt ez meg. És több esetben félreértik a gender szót, a definíciót, és ez az oka a ratifikáció megtagadásának. Segítsen az Európai Bizottság is a dolgok tisztázásában. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az erőszakot női mi voltuk miatt követik el a eh, nőkkel szembeni erőszak kapcsán, és itt zéró toleranciát kell hirdetlünk a nők elleni erőszak kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Koredza Bilt asszony. Most pedig Christina de Lombois asszony kap szót 5 percben. Et merci surtout nagyon szépen köszönöm elnök asszony, köszönöm minden felszorolnak és minden képviselőnek, aki eljött erre a mai ülésre. Köszönöm, ugyanis látszik, hogy közösen érdeklődünk ezen téma iránt. Látjuk, hogy végre megtörik a csend, és cselekedeteket is látunk. Nekünk is cselekednünk kell, hatalmas a felelősségünk. Én és a Lemeri akkor Edzebiért is társ előadói, társ előadói vagyunk ennek a témának, és az Európai Parlament részéről mi is részt vettünk az egyezmény aláírásában és ratifikálásában. Most, hogy az Európai Unió aláírta ezt a szöveget, a ratifikációra van szükség hogy a három alap pillér, vagyis a megelőzés, a védelem és a monitorozás, a büntetés megvalósulhasson, fontos, hogy alkalmazzuk ezt az egyezményt. Amíg csak aláírtuk a szerző, az egyezményt, viszont nincs ratifikálva, addig nem tudunk cselekedni. Most egy olyan időszakban vagyunk, amely igencsak fontos az Európai Bizottság és a tanács munkájának szempontjából is. A magatartás kódex most van tárgyalás alatt, is ki fog derülni, hogy az Európai Uniónak mi a hatásköre ezen témák kezelésében. Nagyon nagy türel, nagyon, nagyon, nagyon várjuk a tárgyalásoknak a kimenetelét. Az elő az aláírás előtt már figyelemmel követtük a témát. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió kivenné a részét az, az iszamúli egyezmény által jelentett kötelezettségvállalások végrehajtásából. Mindannyian alá kell, hogy tudjuk mindannyian ratifikálni, mindannyian ratifikálnunk kell ezt a szöveget. Azt is kérjük, és ez egyértelmű, kérjük, hogy a, a képviselők, az európai parlamenti képviselők kaphassanak tájékoztatást a tárgyalások állásáról, hogy az előző időszakban tett munkánkat most is folytathassuk. Az észt elnökségnek szeretnék köszönetet mondani. Az észt elnökség vette fel az egyezményt a napirendjére, és ratifikálták is. Januárban kezdődik a bolgár, majd pedig júliusban az osztrák elnökség, nekik is nagyon fontos dolguk van, prioritásként kell, hogy kezeljék ezt az egyezményt. És a nem tolerálható elviselhetetlen viselkedésformáknak véget kell vetniük. Kérem, hogy aki még nem ratifikálta, az a 11 tagállam, amely még nem ratifikálta, a 28-ból ez ratifikálja, ez a 11, ez nagyon sok, ez nagyon magas szám. Sajnálatos módon vannak olyan tagállamok, amelyek olyan intézkedéseket hoznak, például Lengyelország, amelyek veszélyeztetik a nők jogait. Múlt héten a plenárison megszavazott egy, egy határozatot az Európai Parlament, amelyben egy állásfoglalást az Európai Parlament, amelyben kimondja, hogy a női jogokat, a nők jogait ugyanúgy kell védeni, mint a férfiak jogait, már pedig nem ez a helyzet Lengyelországban. El kell érni azt, hogy minden egyes tagállam ratifikálja az isztambuli egyezményt. Az Európai Unió el kell, hogy menjen egészen a végsőkig, egy teljes magatartási kódexel kell rendelkeznie, és az Európai Bizottság fontos, hogy olyan jogszabályt mutasson be, jogszabályi javaslatot mutasson be, amely alapján el tudjuk kezdeni a munkát, és amelyel harcolni tudunk a nők elleni erőszak ellen. Nagyon szépen köszönöm, Mófa asszony. Most pedig szeretném megadni a szót Ingram Lander Torino asszonynak, aki az Európai Bizottság részéről érkezett, asszonyom kettő perc áll rendelkezésére. Nagyon köszönöm itt a napzárásaként. Csak pár dolgot szeretnék mondani arról, hogy mi is történik a magatartási kodex kialakításának területén, Először is szeretném elmondani, hogy egy kettőnapos eszmecserének a végénél tartunk. Tegnap és ma volt az alapjogi um, fórum. A nők ellen elkövetett erőszakkal is foglalkoztunk. Az Európai Bizottság elkötelezett, és soha nem volt még ennyire ambiciózus a témában. Timmermans és Jurova biztosok is elkötelezettek. Kérjük a parlamentet, hogy segítsen, és a tagállamokat is, hogy segítsenek nekünk abban, hogy a ratifikáció minél hamarabb végbe mehessen. Tudjuk, hogy a parlament is legalább, még jobban ambíciózus a nők ellen elkövetett erőszakkal való leszámolás területén. Van egy magatartási kódex javaslatunk, a bizottság ezt már elkészítette, és már a tanácsi munkacsoportban jár. Az észt elnökség foglalkozik ezzel a szövegjavaslattal. A döntéshez tartjuk magunkat, vagyis az Európai Uniónak a hatáskörét sajnos limitálták a tagállamok menekültügyi refoulement és hasonló témákban. Ebben a keretben dolgozunk most jelenleg. Megpróbáljuk a gyakorlati megvalósítást elérni, és megpróbáljuk elérni azt, hogy ez a gyakorlati megvalósítás olyan széles körül legyen, amennyire csak lehet, és az Európai Unió egy közös hangon szólaljon fel. És együtt tegyen javaslatokat. A, biz, a tanácsi munkacsoporttal ezt a szöveget vizsgáljuk most, mert voltak is üléseink, most nem tudom elmondani, hogy pontosan hol áll a dolog, de az biztos, hogy a lehető leggyakorlatiasabb eszközt próbáljuk meg elkészíteni a bizottság, a tanács, a parlament, illetve a tagállami parlamentek számára. Ezt a magatartási kódex modellt mm, a fogyatékkal élők jogairól szóló szövegekből vesszük, és reméljük, hogy hamar egyességre jutunk, hogy a ratifikálás se várasson sokat magára, hanem remélhetőleg a következő hónapokban még a bolgár elnökség alatt végbe mehessen. Ennyit uh, tudok jelenleg elmondani a dolgok állásáról. Ismételten szeretném aláhúzni, hogy hogy a döntést már a tanács elfogadt, úgyhogy ehhez nem fogunk hozzányúlni, egészen egyszerűen gyakorlati, gyakorlati végrehajtást, végrehajtáshoz szükséges szöveget dolgozunk ki. Köszönöm. Nagyon köszönöm a tájékoztatást. Most pedig megadom a szót a tagállami parlamenti képviselőknek. Hatan kértek szót. Mindenki fel fog tudni szólalni mindazonáltal csak 9 perc van, a tolmácsok csak 18-ra 30-ig tudnak maradni, úgyhogy talán még 5 percet szívesen maradnak velünk, de kérek mindenkit, hogy legyenek tömörek, és maximum 2 percben szólaljanak fel, hogyha ez nem így van, akkor sajnos meg felbe kell, hogy szakítsam a felszólalókat. Fatma Bertiben a belga parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, talán még két percet sem fogok beszélni, de nagyon sok a probléma ezzel a kérdéssel kapcsolatban Belgiumban. Belgium már évek óta foglalkozik a nők elleni erőszak kérdésével, hiszen a nők és a férfiak egyenlőségének egy fontos kérdése ez. Belgium a genderrel kapcsolatos kérdéskörben egy nemzeti cselekvési tervet készített el szövetségi szinten, a tagállamok szintén és helyi szinten is létezik ez a terv. Nők és a férfiak egyenlőségét kell megvalósítani a terve alapján. Két 2001-ben, 2003-ban volt egy terv, aztán 2004-től 2007-ig tartó időszakban, 2008-2009-ben, és 2010 és 2014 közötti időszakra is volt egy ilyen cselekvési terv. Tehát folyamatosan javítani kell a nők elleni erőszak, a nemekhez, női nemhez kötődő erőszak elleni küzdelmet de még sok az akadály, amit le kell küzdenünk. Egy ötödik nemzeti cselekvési tervet is ki elkészítettünk, amelyet már a parlament is elfogadott erőfeszítéseket kellett tenni a gender kapcsolatos erőszak minden formájával szemben, és küzdeni kell a megelőzésért is, tehát hogy ne is kerülhessen sor ilyen erőszakra. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a szexuális erőszakra. A cselekvési terv teljes mértékben összhangban van az isztambuli egyezménnyel, a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli erőszak elleni küzdelem tekintetében. A nők elleni erőszak elleni küzdelem minden eh, formájával foglalkozik, amikor a partner követi el az erőszakot, eh, vagy szexuális eh, erőszak erőszakról, vagy bármilyen más fizikai formai erőszakról is van szó. A cselekvési tervek kapcsán eh, Belgium eh, kötelezettséget vállal azért, hogy legnagyobb határozottsággal foglalkozik ezeknek a problémáknak a megoldásával, és fontos célkitűzéseket határoztunk meg, ami a következőkben áll. Integrált módon küzdünk az erőszak ellen, és kvantitatív és kvalitatív adatokat gyűjtünk az erőszakos cselekményekről, emellett segítjük, támogatjuk az áldozatokat, és nemzetközi területen is együtt működünk, ezt erről sem szabad megfeledkezni. Nagyon szépen köszönöm. Kérem, hogy a kettő percet ne lépjék túl. Azt mondja, hogy mint három percig beszélt. Persze mindannyian politikusok vagyunk, úgyhogy szeretnénk felszólalni. Következő felszólalunk. Nagyon köszönöm, elnök asszony, mondja Szimulik úr. Nagyon köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani ennek a mai, ennek a mai illetve a mm, tavalyi Vilniuszi konferenciának a megszervezéséért. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakértőknek is, akik felszólaltak. Hallhattuk, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nem támogatják a, az isztambuli egyezményt. Litvániában a parlament Mm, kérte a kormányt, hogy ratifikálja a szöveget, most ez elnökségnél van a labda. Sajnálatos módon törvényváltozásokat láthatunk, olyan döntéseket, amelyek során előfordul, hogy borzasztó dolgok történnek. Láthattunk borzasztó erőszakos cselekményeket, elméletben tudjuk, hogy ki mit tesz, hiszen van megfelelő jogi keretrendszerünk, ami egész jól kidolgozott, viszont nincs meg a finanszírozás. Ahogyan a kollégám már jelezte, kettő opció áll előttünk, vagy az elnök, vagy az elnök kéri az Alkotmánybíróság véleményét, vagy pedig ratifikáljuk az egyezményt úgy, hogy bizonyos kötelezettségek nem vonatkoznának ránk. De akkor meg kell állapodnunk abban, hogy mik ezek a kötelezettségvállalások. Nagyon köszönöm, most pedig Jandrolevski úré a szó, aki a lengyel szenátusból érkezett. Köszönöm szépen. Dyskusji. Chciałbym powiedzieć tak. Nem szeretnék itt köszönetet mondani, hiszen azt gondolom, hogy meglehetősen aránytalan volt ez a vita. Lengyelországban is zajlik vita erről a témáról, nem is könnyű vita ez, éppen az isztambuli egyezményről, hiszen attól félünk, hogy az isztambuli egyezmény és más ilyen dokumentumok, amelyekkel lehet, hogy magukban semmi baj nem nincsen, de ezek a dokumentumok mégiscsak a család szétveréséhez, diszintegrációjához vezethetnek. Márpedig Lengyelországban az alkotmány a család védelméről szól, mint férfi és nő által alkotott nukleáris egység védelméről. És úgy gondolom, hogy ez a modell, amelyet itt képviselnek, teljesen téves. Ez egy nyugati modell, amelyet rákényszerítenek Lengyelországra. Olyan elképzelést alkotnak itt, mint hogyha a családot a férfiak dominálnák, ez pedig nem így van. Főleg, amit Ovír asszony mondott, a gazdasági hatalom. Ez nem tett, Ez probléma itt az egyezményben. A világ voltak éppen minden országában tematizálható, meglévő a gazdasági túlsúly. Például, ha valaki nem fizeti a, gyerektartást Lengyelországban, akkor az állam segíti a bajba jutott egyedülnevelő szülőket. Persze vannak olyanek, akik nem fizetik a gyerektartást, és aztán elrejtőznek Európában. És az állam költségvetését terheli mindez. Egy szóval, egy sor gazdasági szempontja is van ennek az ügynek, mi több gazdasági erőszakot is tesznek ezek az emberek. Ezzel a szemponttal is törődnünk kellene. Nos, Claudette Butyigyérk kap szót a Máltai Parlamenttől. De kérem, ne beszéljen többet, mint két percet. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Máltában elkötelezettek vagyunk a nem alapú és a családon belüli erőszak felszámolása mellett. 2006-ban és 2012-ben fogadtuk el ezeket a törvényeket. 2014. júliusában az isztambuli egyezményt már ratifikáltuk is. A máltai parlament éppen a napokban egy másik törvényt is megvitat, amely a 2006-os törvényt integrálja majd az isztambuli egyezménybe, illetve a végrehajtó törvénybe, és ez új kötelezettségeket fogalmaz majd meg, és súlyos a bűn, büntetési tételt irányoz előző elkövetők számára. Sokat hallottunk ma a politikai szándékról, a politikai akaratról, arról tehát, hogy most már ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk itt. Például egy évvel ezelőtt egy nő, aki nagyon bátor volt, felszólalt és elmondta, hogy milyen erőszakos cselekmények érték. Roberta Metzola, Roberta Metzolát <clears throat> megfenyegették, de végül is bíróság elé áll, állították a fenyegetőt. Azt hiszem, hogy az ő példája példaértékű, és mindenki reménykedhet abban, hogy egy nap a fenyegetők bíróság elé kerülnek. Köszönöm szépen, most pedig Angel Leguerra kap szót a portugál parlamentből. Köszönöm szépen, elnök asszony. A a nemek alapján való erőszakos cselekedetek elleni harc nagyon fontos és nagy jelentőséggel bír Portugáliában is. Több egymást követő kormány és nemzeti akciótervet eh, hajtott végre. És így lépnek fel a portugál kormányok a nők elleni erőszak jelensége ellen, sok szinten tesszük ezt meg, közigazgatási, rendészeti szinten, de oktatási szinten is. Jelenleg éppen az ötödik családon belüli erőszak elleni terv végrehajtásának fázisában vagyunk. 2014-ben indult útjára ez a terv. Ez a terv a nemzetközi kötelezettségeknek is megfelel, például az ENSZ, az Európai Unió ból származó kötelezettségekből, és igaz ez az isztambuli egyezmény végrehajtására is. Az isztambuli egyezmény nem csak a családon belüli erőszakról, hanem a nők terhére elkövetett más cselekményekről, kényszerházasságról, zaklatásról, vagy akár a női nemi szervek megcsonkításáról is beszél. Ezeket a szempontokat is figyelembe kell vennünk. Célunk, minnyájunk célja az kell, hogy legyen, hogy az elkövetők megkapják a megfelelő büntetésüket, melyeket a módosított büntető törvénykönyvek tartalmaznak. Fontos, hogy olyan támogató hálózatok működjenek, amelyek támogatják az áldozatokat, segítik, hogy a viktimizációt ne szenvedjék el még egyszer. 2016. augusztusában Portugáliában az isztambuli egyezmény szellemében a kényszerházasság, a stalking és más tényállások, például a szexuális zaklatás is megjelent a büntető törvénykönyvben megfelelő büntetősi tételekkel ellátva. De persze, hosszú út áll még előttünk ahhoz, hogy a gondolkodásmódot, az emberek mentalitását is megváltoztatjuk. Sok mindent kell tenni, koordináció és az együttműködés területén. dar. Köszönöm minden tolmácsnak, akik 5 percet ráhúztak a munkaidejükből, hogy anyanyelvünkön beszélhessünk egymással. Tehát még 5 percet kaptunk a tolmácsoktól, Fabrizio Giuliani az olasz parlamentből kap szót. Utolsóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. kollégáim már elmondták, hogy milyen fontos volt az isztambuli megállap egyezmény ratifikációja országunkban. Sikerült egy csomó kötelező jogszabályt bevezetni, például a nem alapú erőszak cselekedetét tényállásá tenni, és az egyenlőtlenség elleni harcban is segített ez. Nem csak olyan kérdésekkel foglalkozunk, tehát amelyek a jog területén jelennek meg, hanem az emberek méltóságát is felvetik, illetve az emberi személy integritását biztosítják. A nők ugyanazzal a szabadsággal rendelkeznek, mint bárki más, és ezt a szabadságot kell megteremteni és támogatni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a nők elleni erőszak nem csak a patriarchális hagyományból ered, hanem ugyanakkor a nők által elért szabadságra adott válasz is. Voltak éppen támogatni kell tehát a társadalmat abban, hogy támogassa a nőket a megszerzett szabadságuk megőrzésében hogyha a nők elleni erőszakról beszélünk, akkor nem csak az emberi jogok megsértéséről beszélünk, hanem minden ország és egész Európa civil öntudata is megsérül itt. Több kollega beszélt erről, hiszen arra van a szükség, hogy a bizottság harmonizálja a nők elleni erőszak tényállását, ehhez egy irányelvre volna szükség. Nagyon jó volna, hogy az Európai Parlament is és az Európai Unió is az isztambuli egyezmény aláírójává, illetve váljon vagy ratifikálja azt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg szeretném minden résztvevőnek köszönni, hogy eljöttek. Köszönöm különösen a panelistáknak, és köszönöm Észtországnak, hogy a saját soros elnökségük idején az isztambuli egyezményt ratifikálták hazájukban. Örömmel tekintek a bolgár és az osztrák tanácselnökség elébe. Köszönöm a két um, előadónak a munkáját, és persze köszönöm minden nemzeti parlamenti képviselőnek és a norvég parlament képviselőjének, hogy itt voltak. Milyen jó dolog, hogy összedugtuk a fejünket, elgondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet az erőszak, a nők elleni erőszak szellemét végleg elűzni országainkból és az emberek gondolkodásából. Minden jót kívánok a munkái, munkájukhoz, köszönöm a tolmácsoknak, a munkájukat, a tolmácsok persze köszönik, hogy hallgatták őket, ezzel pedig lezárjuk az ülést, a Nőjogi Szakbizottság tagjainak közlöm, hogy következő ülésünkre december 4-én 15 órakor kerül sor. Minden jót kívánok viszontlátásra!